Uh, I think, uh, given that we have hearing at four, we should probably make a start. I'm sorry. Hölgyeim és uraim, uh, kezdjük el, nem, nem mindenki van még itt, sajnálom. Campos, Schmidt, Venyúrak itt vannak. Wernernek nem tudom, megvan-e a helyünk. délután, hölgyeim és uraim! Ez a mai ö, utolsó ülésünk a négy elemből álló két ülés nap során. Először is egy prezentációt ö, fogunk megnézni. Ez egy tanulmánynak a alapján készült, az alapszintű fizetéshez, fizetési számlához való egyetemes férés a témája. Az előadója Evelyn Gebhardt, megbeszéljük, hogy a tanulmány milyen következtetésre jutott. Ezek után rögtön tovább lépünk, és 16 órakor egy meghallgatással folytatjuk ugyanezt a témát. A tagokat, illetve a paneltagokat később mutatom majd be. Először a prezentációra szeretnénk tovább lépni. Egy kicsit lapozgatok a jegyzeteim között, elnézést kérek, ez az én mulasztásom, mondja az elnök. Nagy örömmel üdvözöljük körünkben Patrice Müller urat, ő a London Economics üzlettársa, nagyon érdekes tanulmányokat végzett a számunkra, ennek a szakbizottságnak a számára a korábbi időkben, és Őt kértük fel, hogy vizsgálja meg az alapszintű banki szolgáltatásokat. Mindenkinek a dossziójában megvannak a vonatkozó anyagok. Megkérdezem az előadót, szeretne bevezető szavakat fűzni a prezentációhoz? Kérem. Először is szeretném megköszönni elnök úr most a tartalomba, a részletekbe nem bocsátkoznék bele, hiszen először a tanulmányt hallgatnánk meg, csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy ez a téma már régóta ismeretes, ezzel a problémával régóta foglalkozunk, ami eléggé sújtja a polgárainkat, tehát ezzel mindenféleképpen foglalkozni kell. Az Európai Parlament nagyon örült, amikor az Európai Bizottság a 2011-es munkaprogramjában bejelentette, hogy ezen a területen is fel felkíván lépni, és hogy az itt jelentkező problémák foglalkozni fog, tehát az ilyen alapszintű számlákhoz való hozzáférés problémájával. Ugyanakkor viszont némileg csalódtunk, mert a későbbiek során lehet, hogy jogalkotásra kerül sor, de ez nem elegendő, hogyha azt vesszük figyelembe, hogy hány embert, kb. 300 millió embert érint ez a kérdés, és ezek a legkülönbözőbb rétegekre terjednek ki. Hallgatókra, Erasmus program keretében tanulókra, akik más országban tanulnak, és hirtelen azzal állnak szembe, hogy nem tudnak bankszámla nélkül szerződést kötni az eh, országban, illetve bankszámla nélkül lakcímmel sem rendelkeztetnek, lakcím nélkül viszont bankszámlát nem nyithatnak. Ez eh, komoly finanszírozási problémákat eh, okozhat a beiskolázásnál, esetleg személyes fizet és képtelenség is felmerülhet. És gyakorlatilag a mai világban bankszámla nélkül az ember nem létezhet, a bérét nem tudja felvenni, nem tudja fizetni a lakbérét, vagy a villanyszámlát, tehát ezekkel a problémákkal mindenféleképpen foglalkoznunk kell. A szakbizottságunk úgy döntött, hogy egy jogszabályra vonatkozó indítványt terjeszt elő, és némi nyomást gyakorolnánk a bizottságra, hogy komolyabban vegye ezt a témát, ugyanis ez szerepelt a 2011-es munkaprogramban, és már épp ide ellene, hogy legalább 2012-ben megoldjuk ezt a kérdést, és egy tanulmányt rendeltünk meg, annak érdekében, hogy ezt a problémát felvázoljuk, feltárjuk, megvizsgáljuk, és most nagyon kíváncsian várom, hogy Müller úr mivel szolgál ma számunkra, és hogy ezt követően a szakértőkkel áttekinthessük, hogyan tudunk ezzel a témával megbirkózni, és hogyan tudjuk biztosítani, hogy a polgárok élvezhessék minden őket megillető jogot, és ezzel tulajdonképpen most le is zárnám. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ilyen energikus bevezetést kaptunk. Pilé asszonyt is üdvözlöm, aki a regionális pénzügyi szolgálatoknak az aligazgatója, és Müller úr egyébként a London Economics intézetnek a egyik vezető üzleti partnere. Nagy érdeklődéssel láttam, amikor az Egyesült Királyságban szolgáltatott tanácsakat pénzügyi kérdésekben. Itt most a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférésről beszélünk, mint univerzális jogról. Müller úr, nagy örömmel hívom fel önt arra, hogy szíveskedjen felvezetni a tanulmányát, aki az interneten követi a munkánkat, biztos sokan vannak. E, reméljük, hogy a technológia révén e, a, tud, e, tudja majd követni az ábrákat, ha nem, akkor majd később. Elnök úr, köszönöm szépen, köszönöm az előadónak is a felvezető szavakat, köszönöm, hogy bevezette a tanulmányt és megadta a kontextust a mai eh, prezentációm tulajdonképpen eh, a csak kiemelt témákkal foglalkozik, a lényegre koncentrál, nem megyünk bele a részletekbe, mert sok időbe telne, de mindenképpen eh, nagyon fontos, hogy az adott részleteket, az adatokat megvizsgáljuk, amikor a konkrét helyekre érünk a tanulmány során. A mai prezentáció először is körvonalazza a tanulmány e, célkitűzéseit, beszél alaptényekről, aztán beszél arról, hogy az európai közösség hogyan ajánlotta a, az alapszintű fizetési számlához való hozzáférést. Beszélünk majd arról, hogy melyek az alapszintű banki szolgáltatások, és ezeknek mi a haszna, végezetül pedig ajánlásokkal zárjuk a tanulmányt. Nos, most akkor a célkitűzésekről. Manapság tudjuk, hogy a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés alapvetően fontos a modern társadalomban. a különféle e-kereskedelemhez, a különféle jóléti szolgáltatásokhoz és mindenféle egyéb dologhoz feltétlenül az kell, hogy az embernek hozzáférése legyen egy bankszámlához. Ennek a motorja részben az, hogy a társadalom elég jelentős mértékben papírmentessé alakult, tehát elvész a hagyományos értelembe vett csekk funkciója, amelyel pénzt vagy pénzeszközöket utaltak át, vagy a illető személy személyesen vagy mások intézték ezt, most ennek a szerepét átveszi az internet. Becslések szerint a jelen időben az Európai Unión belül körülbelül több mint 30 millió ember van 18 éves életkor fölött, akik nem rendelkeznek bankszámlával. Ez döbbenetes szám, és mindenképpen káros hatása van a fogyasztókra, hiszen ezek az emberek nem tudnak teljes értékkel, teljes mértékben részt venni a modern társadalomban. Tehát a tanulmánynak a célja az, hogy először is áttekintést adjon arról, hogy jelen pillanatban mi a helyzet a tagállamokban a az alapszintű banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában. Ezek után majd beszélek arról, hogy milyen várható haszonnal jár az, hogyha hozzáférést biztosítunk az ilyen szolgáltatásokhoz. Ez a tanulmánynak egyik fő célja, van egy harmadik, amiről most külön nem beszélünk, de dokumentálva van a tanulmányban, nevezetesen a különféle bankszámlához kapcsolódó díjak, illetve az átutalásokhoz kapcsolódó költségvonzatok kérdésére gondolok itt. Ennek különféle táblázatai vannak, összegyűjtöttük a tagállamokat, illetve összegyűjtöttük banki szinten is ezeket az informákat. Tehát, hogyha érdekli önöket, akkor mindenkit arra ösztönzök, hogy menjenek, keressék meg az anyagban a vonatkozó mellékletet, és abban megtalálják a díjtáblákat. Nos, mi a jelenlegi helyzet? nevezetesen mi a helyzet a banki szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban? 12 tagállamban van különféle előírás a tekintetben, hogy valamiféle számlával kell rendelkezni. Itt látják az országok rövidített neveit. Hogyan lehet a, az előírásoknak eleget tenni? Van azonban 15 egyéb tagállam, ahol egyáltalán nincs ilyen jellegű ö, ö, rendelkezés, hogy rendelkezzenek számlával. Tehát bizonyos országokban az egyéneknek van bizonyos joguk ahhoz, hogy bankszámlával rendelkezzenek, más országokban ilyen egyáltalán nincs. Hogyan lehet ehhez a joghoz hozzájutni, hogyan lehet ezt a jogot gyakorolni? Bizonyos országokban vagy a kormány, vagy a megfelelő szabályozó testület a jogszabályt elfogadta, vannak más országok, ahol önkéntességi alapon kodifikálták ezeket a dolgokat. Vannak bizonyos országok, ahol hozzáférési lehetőség van az alapszintű bankszámlához, de ennek a jellege változik. Franciaországban, Belgiumban, illetve Dániában Tulajdonképpen ö, olyan hozzáférése van mindenkinek a bankszámlákhoz, aminek a révén az összes alapszintű banki tevékenységet el tudják látni. Svédországban egy letéti számlához joga van ö, az érintett személyeknek, azonban itt elektronikus fizetést nem tesz lehetővé. Tehát, hogyha az elkereskedelemmel is foglalkozna az illető személy, ez Svédországban ilyen konstrukcióban nem lehetséges. Hollandiában a bankok és a hatóságok tárgyalásos alapon, kvázi önkéntes megállapodás alapján rendezték a helyzetet. Más országokban önkéntességi alapon kodifikálták a dolgot. Németország, Írország, Luxemburg és Szlovénia, ahol azt mondják, hogy mindenki mindenki nyithat bankszámlát, hogyha bizonyítja a személy azonosságát, ez egyébként, hogyha az ember mozgásban van, akkor problematikus lehet, illetve itt be kell tartani a pénzmosás elleni szabályokat. Az Egyesült Királyságban az önkéntes banki kódex azt mondja, hogy akinek nem, aki nem rendelkezik egy reguláris bankszámlával, annak egy speciális bankszámlához van joga. Olaszországban a banki kódex egy fizetési számlának a rendelkezésére állását eh, szabályozza. Ha például a francia példát veszünk, hm, ott az embernek joga van egy bankszámlához, de hogyha a bankba bemegyünk, akkor a bank megtagadhatja a bankszámla megnyitását először a központi bankba küldje el az összes információt, majd a francia központi bank keresi meg azt a bankot, amelyik hajlandó számlát nyitni az egyén számára. Tehát nem egy olyan egyszerű dolog az, hogy csak besétál az ember és megnyittat egy bankszámlát. Bizony elég komoly akadályokba ütközhetünk egyes esetekben a bankszámla hiánya különféle állampolgárokra van hatása. Például azokra hat, akik sokat utaznak Európa szerte. Vannak pénzügyileg kirekesztett emberek. Ez egy komoly akadály. Olyan nagyon nehéz, kikes a folyamat, addig, amíg az embernek tényleg megnyílik a bankszámlája. Tehát ahogy mondtam, hogy van 12 ország, ahol valamilyen szinten szabályozzák ezt. A rendelkezések alapján egyébként a tényleges számlanyítás bonyolultabb lehet, mint amilyen első látásra tűnik. Az Euróbarométer 2010-ben készítette egy felmérést, arra kérték a felmérésben résztvevőket, hogy mondják meg, hogy szerintük nehéz-e a hozzáférés az alapszintű eh, banki szolgáltatásokhoz. Eh, itt ugye a fontos eh, kérdés, hogy nehéznek találják-e. Nem azt kérdezték, hogy lehetőség van erre, vagy lehetetlennek találják. Európán belül van egy szórás, Romániában 39%-a megkérdezetteknek nehéznek találta a bankszámla nyitást, ugyanakkor kevesebb, mint 7% alatt volt ugyanezeknek az aránya Finországban és Hollandiában. Tehát fel kell tárni, hogy vannak-e különféle akadályok és nehézségek, amelyek szakpolitikai szempontból könnyíthetik meg az alapszintű banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést az előbb említett államokban voltak tagállamok, ahol sok ember nehéznek találta a banki szolgáltatáshoz való hozzájutást. Ezekben az államokban gyakorlatilag nem szabályozták ezt le. Az Európai Közösség egy ajánlást tett közzé, hogy hozzáférést biztosíthassunk az alapszintű fizetési számlához. Az ajánlás mögött az van, hogy minden olyan fogyasztó, aki jogszerűen tartózkodik az Európai Unió területén, legyen képes arra, hogy megnyisson és felhasználjon egy alapszintű bankszámlát bármelyik tagállamban, amennyiben ezzel az alapszintű számlával az adott országon belül még nem rendelkezik. Mi, mi volt ennek a fontos döntésnek a hátsó célja. Először is a pénzügyi felzárkóztatás, tehát ez a szociális dimenzió, másrészt pedig a belső piac. Ez, ez is egy nagyon fontos aspektus. Tudjuk, hogy számosan vannak, akik határokon keresztül utaznak, és ezeknek nehézségeik vannak. A második megfontolás az az e-kereskedelemmel kapcsolatos. A, az ajánlás alapján Eh, a tagállamok nagyon rugalmasan tudnak, eh, tudják követni az ajánlás előírásait. Eh, az ilyen számlanyításnak ingyenesnek kell lenni, vagy nagyon észszerű költségvonzattal kell rendelkeznie. Ezt a teljes banki, banki rendszereken keresztül kell alkalmazni. Ugyanakkor a bankoknak kötelességük az, hogy felhívják a figyelmet e, erre a lehetőségre. Ez egyébként csak egy ajánlás, hogy mennyire lesz hatékony, vagy hatásos, ez attól függ, hogy a tagállamok mennyire veszik a jelzést, nincs végrehajtás, nincsenek büntetőintézkedések, tehát hasznos dolog egy ajánlás, ahogy majd később látjuk is de később elgondolkozhatunk azon, hogyha az ajánlás kudarcot vall, akkor még mindig gondolkodhatunk azon, hogy mi legyen a következő lépés. A szociális társadalmi szövetet nem áshatja ezt alá. Tehát milyen szolgáltatást teljesítsen egy ilyen alapszintű bankszámla, annak érdekében, hogy felmérjük a szolgáltatásokat. Átnéztük a szakirodalmat, különféle szervezeteknek a, a, az anyagait, érdekelt feleket, stb. Elég erős konszenzus alakult ki, hogy az alapszintű bankszámlánál alapvető sajátosságokat kell biztosítani az embereknek képeseknek kell lenni arra, hogy megnyissák, üzemeltessék és lezárják a számlát. Tehát kintről ö, ö, pénzt ö, lehet beutalni, vagy az illető személy utalt rá pénzt, és majd az illető tulajdonos, számla tulajdonos veheti ezt fel. De, és különféle tranzakciókat is végre lehet hajtani, például debit kártyáról tranzakciót lehet intézni, és így tovább. Azonban hitel, hitelkonstrukcióként ez nem működik, csak a számlán meglevő pénz mértékéig lehet lehívni összegeket, vagy átutalni más bankszámlára. Itt nem szerepelhet csekk, illetve nem alkalmazhatunk készpénzes utalásokat. Az alapszintű banki szolgáltatások nem lehetnek kvázi árukapcsolt termékek, nem kapcsolódhatnak más banki termékekhez vagy szolgáltatásokhoz. Aztán voltak aggályok, ezekkel is foglalkozni kell, hogy a pénzügyileg sérülékeny embereknek több nehézséget okoz a saját számlájuk menedzselése és a pénzáramlásaik menedzselése. Úgyhogy az érintett felek egyetértésre jutottak abban, hogy itt, itt folyószámla hitel alkalmazását nem tesszük lehetővé. Bár azért van egy olyan vélemény, hogy egy valamiféle erősen korlátozott folyószámla a hitelt csak tegyünk lehetővé, annak ellenére, hogy voltak hibák, és voltak hitel túllépésekre is példák. Az ajánlás megfelel ezzel az alapszintű banki számlával kapcsolatos elképzelésnek. A tagállamok esetében olyan szolgáltatásokat jelentenének ezek az alapszintű számlák, amelyek a számlák megnyitásával, fenntartásával, lezárásával kapcsolatosak, pénzt lehet elhelyezni rajtuk, készpénzt lehet felvenni, illetve az átutalások is lehetővé válnak. A közvetlen átutalások kérdése még nyitott. Itt egyelőre még csak közvetlen debitről van szó, tehát terhelésről, és az is kitétel, hogy hitel nem kapcsolódhat ezekhez a számlákhoz, valamint a tranzakció nem haladhatja meg a számla egyenlegét. Ha megnézzük, hogy az ajánlás mire vonatkozik, ez igazából megfelel azzal, amit a szakemberek is javasoltak egy ilyen alapszintű bankszámla esetében, tehát ez egy jó kiinduló alap lehet a további munkálatok szempontjából. Nézzük, hogy milyen előnyökkel jár ez. Nyilván költségekkel is, de mik az előnyök? Először is komoly előnyt jelent a pénzügyileg kirekesztett személyek számára, olyan mobil, mobilis személyek számára, akik országok között gyakran utaznak az EU-n belül, illetve a határokon átnyúló kereskedelem, az elektronikus kereskedelem szempontjából is előnyös, illetve általában a szélesebb értelemben vett társadalom szempontjából. A Esetenként bizonyos dolgokat teljesen természetesnek veszünk, de ha megnézzük, hogy a banki kapcsolatokkal nem rendelkező személyek milyen problémákkal néznek szemben, akkor Például megnevezhető, hogy csak nehezen tudnak állást vállalni, mert nincs bankszámlájuk, nem tudnak ingatlant bérelni, mert ehhez egy átutalásra van szükség, nem csekkel fizetnek vagy készpénzzel. Ezen kívül esetenként szociális ellátásokban sem tudnak részesülni, ugyanis ezeket igen gyakran egyre nagyobb mértékben közvetlenül a bankszámlára utalják, és nem készpénzben fizetik ki. Ha valaki hozzáférhet bankszámlához, akkor nem kell más közvetítőket igénybe vennie, ha például nem rendelkezik valaki bankszámlával, akkor a Union Express-en keresztül utalhat át pénzt, ami plusz díjakkal, költségekkel jár. És ez egyfajta adó, ha úgy tetszik, a szegényeket sújtó adó. Ezen kívül az elektronikus fizetésekhez sem férhetnek hozzá, ha közvetlen terheléses módon fizetnek, akkor alacsonyabb a költség szemben azzal, ha nem. Ezen kívül, ha bankszámlával rendelkeznek, akkor gyorsabban hozzáférhetnek a pénzükhöz, amit elektronikusan utalnak át számukra. És a biztonság is fokozottabb, hiszen kisebb az esélye annak, hogy kifosztják, kirabolják az illetőt. Vannak olyan helyek, ahol bizonyos körülmények között, ha nem rendelkezik valaki bankszámlával, akkor óriási mennyiségű pénzzel kell a zsebükben közlekedniük. Mint ahogy a tanulmányban is bemutattuk, a digitális környezeten belül ugyanazokhoz a termékekhez és árukhoz sokkal alacsonyabb áron férhetnek hozzá a vásárlók, mint a konkrét fizikai termékekhez. Tehát eh, ha ezt figyelembe veszük, ez további adót jelentene a szegények számára, és eh, mindez összefügg eh, egy pszichológiai tényezővel is. Ha valakinek bankszámlája van, akkor több tanulmány bemutatta, ezzel az illetőben csökken a kirekesztettség érzése, és sokkal inkább a társadalom részének érzi magát. Ha most megnézzük a következő ábrát, látjuk, hogy a mobilis személyek számára milyen előnyökkel szolgál az, hogyha hozzáférhetnek alapszintű banki szolgáltatásokhoz. Nagyon nehéz esetenként bankszámlát nyitni, hogyha valaki az egyik tagállamból a másikba költözik. Itt azt kell világosan látni, hogy itt másfajta problémáról van szó. Az előző kategóriához képest, amikor nem rendelkeznek bankszámlával, itt elsősorban a keresleti oldalon jelentkezik a probléma. A mobilis ügyfelek esetében azonban inkább kínálati oldali a probléma, nevezetesen a bankok, illetve a közvetítők, akik bankszámla szolgáltatást kínálnak, jelentenek problémát a az ilyen személyek számára. A mobilis ügyfelek számára például az azonosság, a személyazonosság tanúsítása jelent problémát. Általában nem standard dokumentumokat kérnek tőlük egyes országokban, vagy pedig olyan országból származhat az illető, egy bevándorló mondjuk, ahol nincs is személyi azonosító, személyi igazolvány visszaélések is problémát jelentenek. A pénzmosás gyakran úgy értelmezik, nagyon korlátozó módon, ami előre kizárja, hogy olyan személyek számára nyissanak bankszámlát, akik más tagállamból érkeznek. És ezt különösen akkor alkalmazzák, hogyha kereskedelmi, üzleti szempontból nem vonzó az ügyfél, például ha valaki egyetemi hallgató, akkor feltetőleg kicsi lesz az egyenlege, kis összegűek a befizetések, kifizetések, tehát a bank számára ez nem üzlet. És ilyenkor olyan követelményeket támasztanak, amelyek nagyon gyakran visszaélést jelentenek gyakorlatilag. 2011-ben az Euróbarométer készített egy tanulmányt, feltárandó, hogy az egységes belső piacon milyen akadályokba ütköznek magánszemélyek a bankszámla nyitás területén. És ez volt az egyik legfontosabb megállapítása a tanulmánynak. A mobilis magánszemélyek számára az ilyen alapvető banki szolgáltatások hozzáférhetővé tétele mindenféleképpen egy komoly előrelépés lesz a belső piac megteremtéséhez. Rátérve az elektromos kereskedelemre, illetve a határokon átnyúló kereskedelemre, az Eurostat közelmúltbeli felmérése azt mutatta, hogy azon személyek 12%-a, akik nem vásároltak interneten, általában a bankszámla hiányát nevezték meg elsődleges okén, ö, okként. Számos egyéb ok is lehet, de az egyik a fizetőkártya vagy, vagy debitkártya hiánya. Az Ilyen lehetőségek azonban döntően fontosak az elektromos kereskedelem erősítése szempontjából, illetve a fogyasztóvédelem és a hitelesség szempontjából. Miért beszélünk most az elektromos kereskedelemről? Ez az egyik lehetőség annak, hogy alacsonyabb áron férhessenek hozzá magánszemélyek termékekhez, szolgáltatásokhoz, illetve ez teszi lehetővé számukra, hogy határokon átnyúló vásárlásokat bonyolítsanak. Tehát minden, ami az elektronikus kereskedelmet akadályozza, gyakorlatilag az egységes belső piac további kibontakozásának is gátat vet. Röviden összefoglalva, ezek lennének a főbb előnyei annak, ha, a, ha mindenki az Európai Unióban megfelelő banki kapcsolatokkal rendelkezne. Mik az ajánlásaink? Az alapszintű bankszámlák javasolt jellemzői igazából megfelelnek az alapszintű bankszámlára vonatkozó követelményeknek. Ha minden tagállam előre lépne ezen a területen, akkor az eddigi banki kapcsolatokkal nem rendelkezők komoly előnyöket élvezhetnének, mobilisabbak lehetnének, és határokon átnyúló vásárlásokat bonyolíthatnának. Ugyanakkor van egy veszélye is mindennek, nevezetesen, hogy mindezt tagállami szinten nem követik majd megfelelő változások követelmények hiányában. Ezért jó lenne egy-két év múlva ismét értékelni a helyzetet, megvizsgálni, hogy mik, mi változott, elértük-e a kívánt hatást, és hogyha a megállapítás az, hogy nem történt előrelépés, vagy nem elegendő előrelépés történt, és a bankszámlával nem rendelkezők száma még mindig magas, akkor esetleg egy irányelvre lehetne javaslatot tenni, ami biztosítaná eh, a megfelelő jogszabályi kereteket. Európában talán érdemes lenne figyelembe venni az egyes pénzintézetek közötti minimális szintű harmonizációt, ugyanakkor viszont a szolgáltatások nyújtására vonatkozó előírások nemzeti hatáskör ben maradnának. És akkor elnök úr, ezzel én tulajdonképpen le is zárnám a tanulmányunk ismertetését, további következtetéseket is megfogalmaztunk, de azt hiszem, hogy inkább a kérdések számára kéne időt hagyni. Um, Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó prezentációt, mondja az elnök. Ez egy nagyon mélyen szántó tanulmány, ami feltárja az alapvető banki szolgáltatásokhoz hozzáférés előnyeit. És itt nem csak a ö, szociális befogadási szempontokat vizsgálta, a szakbizottságunk is vizsgálja azokat a problémákat, amelyekkel a mobilis magánszemélyek kénytelenek szembenézni, például abban az esetben, amikor nem tudnak lakásbérleti szerződést kötni bankszámla hiányában, vagy bizonyos piaci szolgáltatásokhoz nem tudnak hozzáférni, hogyha egy másik országba költöznek. Van némi időnk, ugyanis a szakértőink most érkeznek, tehát most akkor a képviselők kaphatnak lehetőséget kérdésekre. Gebhardt asszony, Schmidt úr, Turnán asszony, Campos, Koparáti kollégák. Köszönöm szépen, Müller úr. Nagyon hasznos információkat hallottunk, és érdekes volt így tömören, összefogottan végigvenni a különböző hiányosságokat, problémákat ezen a területen. Amit most hallottunk öntől, megerősített abban, hogy az alapszintű bankszámlához való hozzáférést egyetemleges szolgáltatásként kell tekintenünk, és ez mindenki számára rendelkezésre kell, hogy álljon. Itt a szakbizottságban már foglalkoztunk ezzel, és többször elhangzott, hogy vannak olyanok is, akik nem szeretnének bankszámlával rendelkezni. Amikor erről a témáról beszélünk, akkor nem kényszerítünk senkit arra, hogy bankszámlát nyisson. Hogyha Párnacihában akarja tartani a pénzét, akkor dönthet úgy is. De minden esetre arról gondoskodnunk kell, hogy ez a hozzáférés mindenki számára biztosított legyen, ha úgy döntenek. Egyértelmű, hogy ettől nagyon sok minden függ, ami a társadalomban való életet illeti, vagy az elektronikus kereskedelmet, az egyszerű mindennapi életét illetően a polgárok számára. És még egyszer szeretném megerősíteni, rákérdezni, hogy az egyes tagállamokban a banki feltételrendszer igen eltérő. És ezért van például, hogy Romániában majdnem 40%-a, vagy 50%-a az embereknek nem rendelkezik bankszámlával, aminek az oka az, hogy egy meglehetősen nagy területen esetleg nincs is bank. Tehát az emberek készpénzzel fizetnek, szatyordi készpénzzel közlekednek. És lehet, hogy ezt európai szinten nem is ö, indokolt megoldani. Ön is azt javasolta, hogy a bankszámlához való hozzáférés jogát kell megteremteni, majd ezt tudatosítani minden tagállamban, de azt, hogy az egyes tagállamok ezt hogyan szabályozzák a gyakorlatban, ez legyen nemzeti hatáskör. És ez gyakorlatilag megfelel annak, amit én már korábban is javasolni akartam, Nevezetesen, hogy a különböző problémákat az egyes tagállamokban, Finnországtól, Franciaországon át, Romániáig egyénileg vizsgálják meg, hogy ott mennyiben a banki struktúrával függ össze, vagy az adott tagállam intézményrendszerével, vagy egyéb problémákkal. Ezeket külön kell megvizsgálni, és hogyha esetleg erről tudna szólni, akkor nagyon hálásak lennénk. Jó, azt hiszem, hogy a kérdéseket összevárjuk. A kollégám már gyűjti a beérkezett kérdéseket. Úr Schmidt a következő elnök úr, köszönöm szépen. És köszönöm szépen a tanulmánynak a bevezető előadását is. Nagyon hasznos volt az anyag. Gyakorlatilag mindent el tudok fogadni. E, én egyébként Edinburgh-ban, Skóciában e, folytattam a tanulmányaimat a témában. Ez egy civilizált ország, de sajnos ott sem könnyű a bankszámla megnyitása mindegy, ez egy másik történet. Az ajánlásokkal kapcsolatban kérdezem, hogy ott a végén, eh, miért a végére teszi azt, hogy utána el kéne gondolkodnunk a jogalkotáson, mert eh, egyébként az előadóval nagyon is egyet értek eh, az új környezetben. Ez egy gyakorlatilag minden állampolgár számára egy alapeszköz, nevezetesen, hogy legyen bankszámlája miért csak ilyen, ilyen laza ajánlásokat teszünk 2012-ben? Szerintem inkább, inkább meg kéne fordítani a sorrendet, tehát először is megfelelő jogszabályokra volna szükség. Nem nagyon támogatom az európai szintű jogalkotást, mert hogyha a tagállamok tudják kezelni a kérdést, az jó, de Mário Monti jelentésével kapcsolatban is mondom, ez egy alapvetően fontos dolog, Turini asszony. Köszönöm szépen az előadást. Nagyon érdekes volt, és, és tulajdonképpen összhangban van azzal, amit, amit mi itt gondolunk a szakbizottságunkon belül de valóban talán helyén való volna kicsit jobban előrelépni, mert az EU átlag az 15 százalék, az európai lakosságnak tehát 15 százaléka problémásnak találja a bankszámla nyitását. 2012-ben ez kicsit magas. Talán a szakbizottságunknak az a feladata, hogy kicsit gyorsabban lépjünk előre. Kérdésem önhöz. Egy ilyen, egy ilyen jog hogyan tud működni a valóságban, mert mesélte a francia példát, lehet, hogy az adott bankban el, e, elutasítják az embert, és a központi bank keres majd egy e, olyat, amelyik hajlandó számlát nyitni. Tehát lehet, hogy két vagy három bank is e, bekerül a képbe. Volna-e lehetőség olyan jogszabályra, amely a bankok számára lehetetlené teszi az elutasítást? Nem tudom, jogilag van -e erre lehetőség? hiszen nem arról van szó, hogy hitelt adunk az embereknek, vagy lehetővé tesszük, hogy, hogy túllépjék a folyószámlájukon levő összeget, de szerintem a számlanyitás az, az tisztességes dolog lenne. Carrera Campos asszony. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Well... Elnök úr, köszönöm a szót. Sok érdekes dolgot találtam a prezentációban. Ugyanakkor azonban számos kéte is felmerült bennem. Minden intézkedésnek megvan a fordítottja és vagy az ellentétes értelme. Például a, a diák, ö, diák diákhitel. Hogyha a diák számlákat nézzük, és ha azt mondjuk, hogy nekik nem lehet hitelt felvenni, akkor a számlának a hasznossága gyakorlatilag odavész. Mert hiszen a diákoknak több alkalommal van szükségük kisebb-nagyobb összegű hitelekre. Értem én a racionális gondolkodást, a mögöttes gondolatokat, tudjuk, hogy mi a helyzet a diákhitelekkel kapcsolatban, de mondom, minden intézkedésnek megvan a reciproka, és van egy terület, ahol úgy gondolom, hogy a harmonizáció két területen kívánatos. Az egyik az otthoni bankolás, a második pedig banki műveletek határokon keresztül. Ugye az otthoni bankolásnak nagyon fontos szerepe van. Például ahol élünk, az otthoni bankoláshoz speciális felszerelésre van szükség, ezt vagy a banktól vásároljuk meg, vagy máshogy szerezzük be. Na most az otthoni egyébként pedig a banki pénztárba kell intézni számos ügyet. Azt is értem, hogy ez a hitelkártya forradalom, ez egy újdonság, ugye, akik megélték az 1990-es évek végét, ott gyakorlatilag gyakorlatilag hitel túlépéseket hajtottak végre, és ez bizony hozzájárult a jelenlegi válsághoz is. Tehát mondom, minden intézkedésnek megvan a reciproka, nagyon elővigyázatosan kell eljárnunk. Úgy gondolom hogy ugye ezeket együttesen alkalmazni hasznos. Két további felszólalónk van. Kofferatti és Prendergast úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Bevallom, nagyon meglepett, mindaz, amit hallottunk, de ezen felül a táblázatok, amelyek még látványosabbá tették a jelenséget, Müller professzor úr által elmondottakat még hatásosabbá tették ezek a kimutatások. Nos, az európai polgároknak egy jelentős része megfosztatik bizonyos jogoktól, és persze mindenek megvannak a különböző okai, egyesek visszanyúlnak a történelembe, és ezzel együtt azért úgy vélem, hogy elfogadhatatlan, hogy akkor, amikor belépünk a harmadik évezredbe, akkor ezek a tilalmak még mindig érvényesüljenek. Az a tény, hogy nem férhet valaki hozzá az alapszintű fizetési számlához. Olyan következményekkel jár, amely következmények abban testesülnek meg, hogy ezen személyek nem tehetik meg, hogy azt fogyasszák, amit szeretnének, és ez több millió európai polgárt érint. Tehát a jogok nem szavatoltak, nem biztosítottak a számukra. Itt tartunk, éppen ezért megoldást kell azonnal erre találnunk. Ennek alapján úgy vélem, hogy Jogalkotása van szükség, egy olyan jogalkotási eszközre, amely nem teszi lehetővé, hogy az egyes tagállamok járjanak el a témában. Ugyanis ha az egyes tagállamok külön-külön lépnek fel, akkor olyan állapotokra jutunk, mint amelyeket most éppen ismertettek velünk. Az egyensúly tökéletes hiánya, ez volt látható a kimutatásokból egységes jogot kell biztosítani mindenkinek, és ehhez egy olyan eszközre van szükség, amely hatékony. Márpedig a leghatékonyabb eszköz a területen az európai jogalkotási eszköz. Aztán persze majd ki lehet építeni az egyéb eszközeket, a másodlagos jogalkotási aktusokat az átültetésnél, és meg kell vizsgálni majd azt is persze, hogy mindenek milyen hatása lehet. Ismerjük tehát, hogy mi létezik, látjuk, hogy mi történik a tagállamokban, de ezzel párhuzamosan most arra is szükség van, hogy tájékoztatást adjunk. Rendkívül sokszínű tehát a helyzet, és egy időben rendkívül aggasztó is. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy egyes emberek arra kényszerülnek, hogy csak készpénzben tudjanak fizetni, és ezáltal kirekesztettségben szenvedjenek. És hát persze mindenek megvan még egyéb hatása is többek között a bűnözés tekintetében, és ez a korrupciót is előidézi azért, mert hogy mondom, számos ember arra készül, hogy csak készpénz forgalomban vehessen részt. A kockázatok tehát nagyok, és a kockázat többek között az, hogy kialakulnak olyan ö, ö, bűnszövetkezetek, amelyek ártalmas tevékenységet végeznek. Éppen ezért azt mondanám, hogy egyrészt meg kell vizsgálni, hogy a jogot hogyan lehet alakítani, hogyan lehet végrehajtani, másrészt pedig az, hogy hogyan lehet védelmezni az embereket a hétköznapi tevékenységükben. Sure. Prendergast asszony, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az előadónak ezt a kiváló előadást. Rövid kérdésem van csupán az előadótól kérdezem, hogy a bizottság számára készítette előzetesen munkát az önkéntes intézkedésekről, és mi volt ennek az eredménye egyébként a piaci kudarcok láttán talán a jogszabályalkotása járható út. 30 millió emberről beszélünk Európa szerte, hát ezek bizony komolyan hátrányos helyzetben vannak. Erre szeretnénk jó orvoslatot találni. Köszönöm a lehetőséget, elnök valamennyiüknek. Köszönöm szépen. A saját részemről is mondanék valamit. Kicsit ellentmondásos az, ami miatt szólok. Nincs korreláció az Ugye vannak a hozzáférést nehezen megvalósító egyének, illetve vannak jogszabályi intézkedések, nem tudom, hogy ezek milyen korrelációban lehetnek egymással. Érdekelne. És lehet, hogy benne van a, a jelentésben, hogyha jól értem, akkor Észtországban ahol sem törvény, sem önkéntes szabályozás nincs, ott ők a, az élbolyban a harmadikak a hozzáférés tekintetében. Vannak olyan kormányok is, ahol a, már a kormány is elektronikusan fejti ki az intézkedéseit, illetve magas szinten elektronizáltak a banki szolgáltatások. Ugyanakkor persze nem, nem győz meg arról, hogy egy ilyen formális jogszabály lenne a megfelelő reakció. Hollandia, amelyik az egyik legjobb ilyen szempontból, egyfajta önkéntesség alapon szabályozta le a bankszámlához történő hozzáférést. Szeretnék, hogyha, szeretném, hogyha erre is ki tudna majd térni ezekre az aspektusokra. Elnök úr, köszönöm szépen, és köszönöm minden hozzászólónak a kérdéseit. Engedjék meg, hogy az előadó első kérdésére válaszoljak. Különféle banki struktúrákról kérdezett. Igazából nem tanulmányoztuk a kapcsolatot hogy a banki rendszerek a különféle országokon belül hogyan kapcsolódnak. Ez egyszerűen nem, nem volt időnk, erre nem, nem jutott erre idő. De egy nagyon fontos dolgot szeretnék itt egy pillanatra megvilágítani. Vannak bizonyos országok, én személyes tapasztalat alapján mondom ezt, ugye van olyan ország, ahol a falvakban nincsenek banki infrastruktúrák. Ez azt jelenti, hogy vannak egyének, utazgatnak, egyszer-kétszer hetente banki szolgáltatás lesz elérhető a helyszínen. Indiában is hasonló a helyzet. Ugye vannak bizonyos ö, helyek, ahol az emberek kizárólag az interneten keresztül tudnak banki szolgáltatásokhoz jutni. Tehát a falvakban vagy a vidéken innovatív, ö, ö, innovatív módszerekre van szükség, de hát ahol nincsenek hagyományos banki infrastruktúrák, ott is meg lehet oldani a dolgot, csak az a kérdés, hogyan jut el a szolgáltatás a lakossághoz. A második dolog, a, hogy Ugye van egy ajánlásunk, amiről azt mondják, hogy, hogy laza vagy gyenge. Lehet, hogy általánosságban optimisták voltunk. Arra gondoltunk, hogy nézzük meg, hogy az ajánlással mire jutnak a tagállamok, még mielőtt megítéljük azt, hogy mennyire kell további intézkedéseket foganatosítani. Tehát nyilván mindenki saját maga a politikai szinten dönti el, hogy mit tegyen. Az elnök észrevétele nagyon fontos. Franciaországban jogszabály szabályozza ezt, de nagyon bonyolult. Hollandiában nagyon könnyű a bankszámlához való hozzájutás. Az Egyesült Királyságban ugyancsak egyszerű a helyzet tehát nem mindig elég egyértelmű, hogy vajon jogszabályjal lehet-e az összes problémát megoldani. Az biztos, hogy erre szükség van, ezt szerintem senki nem tagadja. Na most, vajon, hogy túl restriktívek vagyunk-e az általunk javasolt szolgáltatásokban a határon átnyúló jogosítványok, a hitel és egyéb. Szerintem ezek a dolgok egyszerűen meghaladják az alapszintű banki szolgáltatások szintjét. Vannak olyan személyek, akiknek nincs ilyen alapszintű banki problémájuk. Ez szerintem, amiről beszéltünk, ezek, ezek meghaladják az alapszintű banki szolgáltatásoknak a szintjét. És még egy nagyon fontos észrevétel. A statisztika. Az Euróbarométernek az eredményei az előadásomból kiderült egyértelműen, hogy eh, a résztvevőket arra kér, azt kérdezték tőlük, hogy vajon nehéznek találták-e a hozzáférést. Nem az volt a kérdés, hogy lehetetlen-e a hozzáférés. Valószínű, hogy a válaszadók közül voltak olyanok, akik ugyan azt mondták, hogy nehéznek találták a hozzáférést, de gyakorlatilag lehetetlen. Eh, de mindenkit arra intenék, hogy ne olvasson bele ezekbe a megállapításokba olyasmit, ami nincs benne, e, ne ugorjunk egy olyan következtetésbe, hogy végül is az illető személy nem jutott bankszámlához. Ugyanis vannak bizonyos kérdések, amelyekre nem tudjuk a választ, nem tudtunk ilyen messzire elmenni bizonyos esetekben. És számos kérdés merült fel hogy vajon a legjobb megoldás az netán egy irányelv, vagy egy, egy rendelet. Hát meg kell néznünk, hogy a tagállamok vajon lépnek-e előre. De ugyanakkor részletesebben le kell látnunk azt is, hogy az egyes megközelítési módoknak melyek a hasznai és melyek a hátrányai. Visszatérnek a francia példára. Néhány évvel ezelőtt, amikor az ember a bankba bement, a bank elutasította a megkeresést, akkor ugye az illető személy személyesen kellett, hogy felkeresse a, a, a központi eh, bankot. Kiderült, hogy ez nagyon bonyolult, nagyon nehéz. Ma már megváltozott a jogszabály. Az elutasító bank köteles arra, hogy továbbítsa az összes szükséges információt a központi bankhoz, a központi bank pedig e, továbbítja ezt az információt ahhoz a bankhoz, amelyikről kiderült, hogy hajlandó lesz majd az illető számlát megnyitni. Itt az illető egyénnek nincsenek plusz feladatai. Ugye e, még mindig e, bonyolult a dolog, de valami történt. Ugye ez, ez a jelenlegi bonyodalom, ez kevesebb, mint pár évvel ezelőtt. Azt hiszem, elnök úr, minden kérdést megválaszoltam a, a szűkös időkereten belül. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy még itt marad velünk, és részt vesz a most következő vitában is. És akkor most rögtön át lépünk a következő programunkra, a meghallgatásra, és akik még nem ismerik a programunkat, a szakbizottság a London Economics-nál egy tanulmányt rendelt meg az alapszintű banki szolgáltatásokról vonatkozóan. Ez számos adatot elemzett az ilyen pénzügyi szolgáltatások hiányára vonatkozóan, és az interneten minket követők számára mondom, hogy ez a tanulmány egyébként a honlapunkon is megjelenik. Ebből számos kérdés fakad, de minden esetre a tanulmány rendelkezésre áll a meghallgatáson résztvevők számára is. Úgyhogy most örömmel megnyitom magát a meghallgatást, üdvözlöm még egyszer mindkét jelentéstevőt, Evelyn Gebhardt a belső piaci szakbizottság részéről, és Jürgen Klute urat a gazdasági szakbizottság részéről. Ezen kívül még az elnökségben itt ül velünk Jonathan Fall régi barátunk, a DG Markt főigazgatója, és majd ők megkapják a szót hamarosan néhány bevezető szó erejéig, majd két szekcióban szakértőket hívtunk meg, az első szekció keretében az alapszintű banki szolgáltatásokról lesz szó, mint egyetemleges szolgáltatásról és fogyasztói, alapvető fogyasztói jogról, a második részben pedig az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférés lesz a témánk, amennyiben ez összefügg a belső piac bővülésével. Úgyhogy most először akkor megadnám a szót Evelynnek, hogy néhány szóban vezesse be a témát, majd Jürgen Klute következik, és Jonathan Fall. Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk erre a meghallgatásra. Itt ugyanis egy olyan kérdéssel foglalkozunk, ami nagyon sokakat érint. 30 millió európai polgár nem rendelkezik bankszámlával. E, itt a 18 év feletti populációról beszélünk, ami egy rendkívül magas szám. És amikor ezzel a témával elkezdtem foglalkozni, akkor én nem abból indultam ki, illetve nem tudtam, hogy ilyen hatalmas számmal kell szembenéznünk és ez is aláhúzza a téma fontosságát. És nem csak 2011 óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hanem már tíz éve intéznek eh, ilyen jellegű kérdést az Európai Parlamenthez, illetve az Európai Bizottság felé is. És hogyha megnézzük eh, a eh, az Európai Bizottságot már 2008-ban egy állásfoglalásban felkértünk, hogy ezzel a témával foglalkozzon. Monti professzor úr által varozó elnök úr számára készített munkában is utalt arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. És most idézném, amit Monti úr e tekintetben írt. A bizottságnak fondorral kellene vennie egy rendelettervezetet, hogy az összes polgár alapszintű banki szolgáltatásokhoz hozzáférjen, ami egy sor szolgáltatásokkal járna, illetve ami mindenféleképpen a belső piac kiteljesedéséhez hozzájárulna. Ez egy egyértelmű felszólítás volt Monti úr részéről, és ezt egy állásfoglalásunkba is befoglaltuk. A bizottság azt ígérte, hogy a 2011-es munkaprogramjában nem csak egy ajánlást vesz fel, hanem egy irányelv tervezetet is készít ebben a témakörben. Ugyanakkor viszont csalódással láttam, hogy változatlanul egy ajánlás van előttünk, és Müller úr is az előbb elmondta, hogy ez az ajánlás semmiféle végrehajtási lehetőséget nem kínál a tagállamok számára. Tehát elképzelhető, hogy ezt követően semmi nem történik a tagállamokban, és akkor megint egy-két vagy öt évet kell várnunk arra, hogy bármi is történjen ezen a területen, miközben ezzel a problémával egyre többen kell, hogy megbirkozzanak. És nem csak azokról van szó, akik nem akarnak bankszámlát nyitni, mert hogyha valaki a párnája alatt akarja tartani a pénzét, ehhez is joga van. És most nem akarok vissza utalni arra a vitára, amit már egyszer itt a szakbizottságban lefolytattunk. Itt pusztán arról a jogról van szó, hogy mindenki rendelkezhessen egy alapszintű bank számlával. És itt nem arról van szó, hogy ehhez milyen szolgáltatások kapcsolódnak, hanem egy olyan számláról, ami a legközvetlenebb, legfontosabb a mindennapi életben legfontosabb dolgokat lehetővé teszi, illetve elintézi. Számlákat fizethet, vagy a bérét odautaltathatja, vagy az interneten vásároljon. Pusztán arról van itt szó, hogy az Európai Unión belül a mai világban élni tudjon. És mint ahogy már mondtam, én itt egy jogalkotási indítványra vonatkozó jelentést akartam készíteni, nem mint hogyha a bankokat akarnánk szabályozni, és erről majd még többet is hallani fogunk, hanem arról van szó, hogy az egyes tagállamok között oly eltérőek a rendszerek, hogy ezeket kéne valahogy összehangolni. Mi nem a bankokat akarjuk szabályozni, és ezért fontos, hogy itt most a belső szak, piaci szakbizottságon belül arról gondoskodjunk, hogy az egységes belső piacon az emberek mozogni tudjanak, szabadon tudjanak mozogni. És éppen az a, a tagállamokat arra kellene felszólítani, hogy megoldásokat kínáljanak saját bankrendszerükön belül, annak érdekében, hogy er-, erre a problémára választ tudjunk adni és ezért kellene egy jogalkotásra irányuló jelentést készíteni, ugyanis én meg vagyok győződve arról, és tudom, hogy sok kollégám osztja ezt a szakbizottságban, hogy valamilyen jogi megoldásra van szükség, ami végrehajtható is, hogy a tagállamoknak ne legyen már lehetősége kibújni ez alól. Tehát ennyit akartam elmondani, és ezért gondolom nagyon hasznosnak ezt a mostani meghallgatást, és az ECON jelentéstevője is eh, itt van körünkben, amit eh, külön üdvözlök. Fontosnak tartottuk, hogy az econ is bevonjuk ebbe a munkába. Itt most nem az illetékességi kérdésekről van szó. Együtt kell működnünk, hiszen itt a polgárok számára az ő javukat szolgálandó kell megoldást találnunk. És akkor ezzel te is fejezném. Um, Jürgen Klute. Köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen a meghívást. Az ekonban már egy éve, háromnegyed éve szerveztünk egy meghallgatást, akkor egyedül voltam, és most nagyon jónak tartom, hogy így közösen tudunk most megjelenni. A kérdés az, hogy melyik szakbizottság legyen az elsődlegesen illetékes szakbizottság. Az Ekonnak is megvannak a megfontolásai, itt elsősorban egy banki szabályzásról van szó, tehát mi most ebből a szempontból közelítjük meg a témát, de remélem, hogy hamarosan tisztázni tudjuk ezt a kérdést. Nyilvánvalóan ezt a szakbizottság elnökeinek, illetve az elnököknek kell tisztázniuk. A polgárok a válság során megélték azt, hogy az EU rengeteget tett a bankok megmentése érdekében, ugyanakkor viszont fontos, hogy azt is érezzék, hogy az EU számukra, az ő javukra is tesz valamit. Tehát mi nem csak a bankokat támogatjuk, hanem a bankok ügyfeleit is. És nagyon gyakran hallom, hogy bizonyos elégedetlenség uralkodik a polgárok körében a tekintetben, hogy mit teszünk a bankok érdekében. Tehát politikailag egyértelművé kell tennünk, hogy a polgárok javára is teszünk valamit. Úgyhogy ez egy nagyon fontos politikai szempont, amikor a pénzügyi befogadásról beszélünk. Evelyn Gebhardt számos indokot felsorolt már, amelyek ezt a megközelítést alátámasztják, és azt hiszem, hogy mindkét szakbizottságban egyértelmű, és minden kételjen felül áll, hogy itt egy jogalkotási kezdeményezésre is szükség van. Most egy kicsikét beszámolnék az ECON szakbizottságban folyó vitáról, a mi érveinkről. Az egyik szempont, amit megvizsgáltunk, hogy a készpénz forgalmat egyre inkább áttereljük az elektronikus forgalomba. A készpénz fizetési forgalom önmagában egyfajta közjónak minősül, ez ingyenes, És hogyha ezt elektronikus fizetési módozatokkal váltjuk ki, akkor azzal is számolunk el, hogy ez a forgalom nem teljesen költségmentes, és ebből fakadóan nem mindenki élhet vele. Éppen ezért fontos, hogy ami a banki szabályozást illeti, olyan szabályokat alkossunk, vagy, vagy rögzítsük, hogy ha a pénzforgalom egyre inkább átterelődik az elektronikus forgalomba, akkor mindenki számára legalább egy alapszintű számla révén biztosítsuk a Férés. Ehhez természetesen költségek is kapcsolódnak, illetve felvet bizonyos banki szabályozási kérdéseket is. Lehet, hogy nem mindenki nek kell számlával rendelkeznie, és azt is kell tisztázni, hogy milyen költségek merülnek ennek kapcsán fel, milyen önköltséget vállaljanak a, az ügyfelek. További szempontunk a következő. Egy ilyen bankszámlát és ez a mi javaslatunk, hogy ezt fel kell kínálni az ügyfeleknek, amihez nem kapcsolódik feltétlenül minden banki szolgáltatás. És ehhez nem kapcsolódna feltétlenül hitel lehetőség, folyószámla hitel. Látható, és a világ, válság is rámutott adaptot arra, hogy a rossz anyagi helyzetben lévők számára mennyire fontos, hogy bankszámlával rendelkezzenek. És nagyon sok képviselőtől hallottuk, hogy számos országban ez egyfajta kulturális vagy a képzettséggel összefüggő probléma is, hogy hogyan kezelik az emberek a számlájukat, mennyire adósodnak el, mennyire lépik túl a számlájuk egyenlegét. Tehát itt az eladósodottságot, vagy a hitellehetőséget is korlátozni lehetne. Olyan terméket kellene kifejleszteni, ami egyfajta védelmet is kínál e tekintetben. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy minden bankra kiterjedjen -e ez a kínálati kötelezettség. Nyilván ez a verseny szempontokkal is összefügg, vannak olyan speciális bankok, amelyek elsősorban felmerülnek, de minden esetre szerintem a verseny szempontjaiból fakadóan minden banknak részt kellene venni egy ilyen rendszerben. Már az is elhangzott, hogy milyen felelősséget vállaljanak a bankok. Németországban mindenki számára a saját felelősség körében hozzáférhetők a számlák. Nyilvánvalóan meg kell várnunk, hogy hogyan szabályozza, vagy nem szabályozza ezt a kérdést az EU, Itt szerintem közösen kellene fellépni. A fogyasztóvédelmi szervezetektől gyakran halljuk, hogy ezek a rendszerek eléggé hiányosan működnek. Tehát a bankok azt mondják, hogy kiváló ez a rendszer, a fogyasztóvédelmi szervezetek azonban problémákról is beszámolnak a banki képviselőktől is hallottam, hogy ahhoz, hogy ez a rendszer működjön megfelelő jogi, jogszabályi alapokra is szükség lenne. És még egy megjegyzést. Abban állapodott meg az Ekon szakbizottság, hogy egy tervezetet, mindjárt befejezem, tervezetet készítünk, március 12-én vitatnánk ezt meg első alkalommal. Március 22-ig lehetne módosítókat benyújtani, és május végén vizsgálnánk meg, hogy az ECON részéről tudunk-e szavazni, hogy a kitűzött határidőig elkészülhet-e egy előterjesztés? Jó lenne, hogyha a mandátum lejárta előtt már egy érettebb koncepciót tudnánk a bizottság elé vinni, kikérni a véleményüket, és köszönöm a figyelmüket, várom a kérdéseket, hozzászólásokat. Uh, well, thank you very much indeed, uh, Jürgen Köszönjük szépen, Jürgen. Uh, valóban számos kérdés van, amit részletesebben meg kell majd vizsgálnunk. Hmm, úgy érzem, hogy egy ilyen jelentésnél számos dolog van. Jonathan, örömmel üdvözlöm. Kérem, tájékoztasson bennünket arról, hogy a bizottság hogy látja a kérdést. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, képviselő hölgyek és urak, kellemes délutánt, köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy javasolták, hogy szülesen egy jelentés a témában. Várjuk, nagyon is várjuk, hogy elolvashassuk ezt. Tudjuk, hogy mi forog kockán az elektronikus fizetési módok fokozatosan kiváltják a készpénzt, számos oka van ennek, többek között a, a biztonság, és az e-kereskedelem nem csupán kényelmes, hanem egyre szükségszerűbb a teljes társadalmi, társadalmi ré, részvétel mai nap nem létezik egy bankszámla nélkül. Gyakorlatilag a készpénzmentes társadalom felé mozgunk, ez a mindennapi életünk számos területén így van, ennél fogva gondoskodnunk kell arról, hogy a, fogad, a fogyasztóknak a fizetési szolgáltatásokhoz hozzáférése legyen, hogy a piac előnyeit élvezni tudják, illetve szociálisan is felzárkóztató legyen a piac. Valóban jelentős a probléma, amelyen előttünk áll. Tagállamok között jelentős eltérések vannak. Bulgária és Románia a leginkább érintett a probléma által a felnőtt lakosságnak durván a fele nem rendelkezik alapszintű bankszámlával. A Egyesült, illetve Európai Unióban 30 millió felnőttnek nincs ilyen e, bankszámlája, és ezek közül igen sokan vannak, akik folyamodtak ilyen számláért, de elutasították őket. Vannak olyan emberek, akiknek alacsony vagy rendszertelen a jövedelme, nekik is komoly problémákkal kellett szembenézniük a múltban. Számos oka van ö, e, annak, hogy a dolgok ilyetén ö, e, formán alakultak. Például bizonyos országokban a nem kielégítő banki és fizetési e, infrastruktúra, hallottunk erről. E, egyébként azt is ide kell vennünk, hogy a kereskedelmi bankok egyszerűen nem e, érdeklődnek olyan potenciális ügyfelek iránt, akik kereskedelmi szempontból nem igazán attraktívak. Hallottunk ö, olyan emberekről, akik sokat utaznak Európán át, például a diákok, aztán szezonális vagy idény munkások, eh, látjuk, hogy eh, a piaci formán nem működik. Eh, a saját fiam utazott ki tanulmányok céljából, hihetetlen problémákat okozott neki, hogy egy bankszámlát nyissanak, mert külföldinek minősítették, és a külföldieket jobban kell vizsgálni, mint a helybelieket. Nem tudom, milyenre a magyarázat. Tehát látható, hogy a belső piac nem mindenki számára működik egyformán. Ismereteim szerint olyan differenciálás nincs, hogy kereskedelmileg attraktív vagy kevésbé attraktív az ügyfél, hanem maga a határon túlnyúló dimenzió olyan, hogy idegesek tőlük az emberek. Vannak emberek, akik egy másik országban akarnak bankszámlát nyitni az internetre való tekintet nélkül. Ezek az emberek mehetnek kedvük szerint, számos szerv, szerződést írtunk alá, amelynek révén ez lehetséges, és szervezhetik az életüket. A jogosultsági feltételek bonyolultak, különféle azonosításokat írnak elő, ezeket hitelesíteni kell, azonban egy némely ezek közül a szabályozás miatt van, másrészt pedig azért, mert a szakma bizonyos, bizonyos lakosok számára különféle dolgokat ír elő. Tudom, hogy a magunk részéről csalódást okoztunk. A parlament képviselői közül számos képviselőnek azzal, hogy egy ajánlást adtunk ki, nem egy jogalkotási javaslatot. Tudjuk, hogy egy robusztus keretet kell kialakítanunk, illetve jogi kereteket az Európai Unió teljes területére, már hallottuk ma is, hogy a tagállamok különféle módon álltak a kérdéshez. Voltak, akik a jogszabályok útján, mások a szakmai részvevőkkel kötöttek megállapodásokat, illetve vannak országok, talán a többség, ahol még eddig nem lépett senki sehova. Mi a magunk részéről egy ajánlást adtunk ki, amely nagyon egyértelműen leszögezi, hogy csupán egy első lépésről van szó, és amennyiben az ajánlás eh, nem éri el az általunk remélt célt, akkor ebből a kudarcból levonjuk a megfelelő konklúziókat, ez tehát azt jelenti, hogy majd akkor jogszabályra teszünk javaslatot, eh, az ajánlást tudjuk, hogy eh, egyértelmű üzenet volt a tagállamok, illetve a bankvilág számára, jeleztük, hogy a piacnak ezt a hiányosságát kezelni kell, az alapszintű banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenkinek alapjogként biztosítani kell. Az ajánlásban azt mondtuk, hogy hagyjuk a tagállamokra, hogy ők találják meg a legmegfelelőbb helyi módszereket az ezen célok eléréséhez, de ugyanakkor ö, kemények voltunk, a tekintet, azon feltételek tekintetében, ami a szolgáltatáshoz való hozzáférést illeti, hogy ehhez ne függjön nemzetiségtől, illetve az unión belüli lakhelytől, vagy az alkalmaztatási, foglalkoztatási státusztól. Az ajánlásban azt is leírtuk, hogy az idei év júliusában a bizottság újra áttekinti a kérdést, vizsgáljuk, hogy az ajánlás elírásával mennyire, illetve az ajánlásokat mennyire tartják be. Ebben a hónapban várjuk a visszajelzéseket, ennek alapján megvizsgáljuk, hogy milyen változások vannak. Attól tartok, hogy nincs sok változás, a tagállamok helyzetének ismeretében újra fontolóra vesszük az álláspontunkat, és áttekintjük, hogy az adott helyzet függvényében miféle intézkedések lehetnek szükségesek ennél fogva, tehát nagyon nagy érdeklődéssel követjük figyelemmel az önök ilyen jellegű munkáját. Vannak egyéb lakossági pénzügyi szolgáltatások, és hasonló kérdések, amelyekkel foglalkozunk, például banki díjak, aztán különféle banki szolgáltatások költségvonzatai, lehetséges, hogy a végeredmény majd egy ilyen lakossági pénzügyi csomag, vagy intézkedési csomag formáját ölti, a nyárra várható ez, de hát minden attól függ, hogy az összes tagállamban az érintett felek hogyan kezelik a mostani ajánlásunkat. Eltökéltük magunkat, hogy az adott időkereten belül megvizsgáljuk a rendelkezésünkre bocsátott adatokat, megnézzük, hogy az adott információk alapján netán nem-e valamiféle jogszabály megközelítés a legjobb. Ugyanakkor tökéletesen tisztában vagyunk a téma fontosságával, és ennél fogva még egyszer mondom, hogy külön hálával tartozunk önöknek, hogy meghívtak önöket bennünket ide. Jonathan, köszönöm, egyértelmű volt ez a nyilatkozat, és valóban ez a mostani találkozónk is az önök felülvizsgálata szempontjából éppen időszerű. Akkor az első munkaülést kezdjük el. Köszönöm, hogy itt vannak a szakértőink. Az első szekcióban az alapszintű banki szolgáltatásokról beszélünk, mint alapjogról és egyetemes szolgáltatásról. Először N. Filey szó, szólal fel, aki a bióknak az elnöke, ezek, ennek a pénzügyi szak, szakmai szervezetnek a szakértőit szeretettel látjuk itt. A második Udo Reifner a Hamburgi Egyetemtől, a, a Független Pénzügyi Szolgáltatási Intézet képviseletében van itt, majd Kaminski úr Lengyelországból és Péter Dierberg Dániából, ő szólal fel, ő pedig egy ügyvéd, elnézést, hogyha a cégének a nevét nem tudom dánosan, helyesen kiejteni, de majd ő személyesen elmondja, hogy kit képvisel. Minden egyes szakértőt arra kértük, hogy 10 percet beszéljen és ennek elősegítésére egy stopper órát is alkalmazni fogunk. Utána majd kérem az előadók véleményét, illetve a jelenlévő kollégák észrevételeit, hogyha elhangzottak a kérdések, észrevételek, akkor majd az előadókat ismét felkérem, hogy válaszoljanak, de Müller úr is itt van, tehát van lehetőség mindenféle kérdésre. Tehát Anne Filey akkor az első tíz percre tisztelettel felkérem Önt. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a meghívást is. Ha megengedik, akkor egy pár olyan dolgot is elmondanék, amelyről már szó esett, de amely kapcsán a támogatásunkat tudjuk megfogalmazni. 30 millió embert érint ez, eh, ahogy az Európai Bizottság is közelte, a 18 éven felüliek körében. Alapvetően több tagállam is érintett ezáltal, de ugyanakkor olyan országok is érintettek e jelenségben, amelyekben nagyon jelentős a banki szektor. Például Franciaországot mondhatom e ezek körében, ahol a lakosságnak az 1,4%-a mondható az, és hát továbbra is számos francia nélkülözi, nélkülözi kell, nélkülöze a bankszámlákat. Ez nem egy csekély dolog. Összetett területről van szó, és kevesen ismerik ezt a területet, mint hogy mindössze 35 ezer igényli ezen körből ezen szolgáltatásokat. Úgyhogy feltetjük ezt a kérdést, hogy hova kerültek azok az emberek, akik ezáltal érintettek, még egy olyan országban is, ahol a banki szolgáltatások nagyon jelentősek. Na most, olyanokat érint ez a tevékenység, akik, akik gyakorlatilag egyrészt soha nem kerültek kapcsolatba a bankokkal, másrészt pedig olyanokat is érint, akik pedig kirekesztelése kerültek. Aztán vannak a folyószámla kérdéseknek egyéb szempontja is. és a folyószámla lehetővé teszi, hogy mindenki számára megélhető legyen a társadalmi integráció. Azaz az integráció és a, a kirekesztettség itt nagyon szoros módon jelentkezik. Nem tehetjük azt meg, hogy egyesek ne férhessenek hozzá a hitelekhez, a biztosítási termékekhez, a megtakarítási formákhoz, és azok a családtagok, akik pénzt kívánnak átutalni a családtagnak, például a Western Union keresztül, ha a Western keresztül, keresztül teszik ezt meg, ez iszonyatos pénzekben bekerül a számosra minden egyes tranzakció esetében. Számos olyan ország is említhető különben tekintetben, amelyeknél nem lehetséges egyszerűen kifizetni a bank számlára, bank számla hiány a különböző ellátásokat, vagy a bért magad, maguk, magát. Nagyon nehéz ezen kívül a különböző számláknak a teljesítése, az átutalásoknak az automatikus megvalósítása, az automatikus terhelés például a villanyszámla, a gázszámla esetében. És hát egy egyéb hátrányokat is szenvednek az érentetek, mint hogy sor olyan termék létezik ma már pénzügyi termék, amelyeket az internet ajánl fel, és amelyeknél nélkülözhetetlen a bankszámla és a bankkártyával való rendelkezés. Aztán vannak azok a személyek, akik a tagállamokban élnek, és egy áttelepülnek az egyik tagállamból a másikba, Például Jonathan Fall említett egy példát, egy diáknak a példáját, de én elmondhatnék egy másik példát is. Van egy kolléganőm, akinek a fia Svéd, Svédországban dolgozik jelenleg, és Svédországban megtalkatták tőle a bankszámla nyitását, mert hogy csak két év alatti periódus tölt ebben az országban. És ebből adódóan őt most számos költség terheli, mint hogy minden egyes alkalommal az ATM-ből kell kivon, kivennie a készpénzt, minden egyes pénzkivételnél, ugye különböző díjakat kell fizetnie, ez 700 euróba kerül neki évente, tehát az, hogy megtagadták tőle a számla nyitási lehetőséget, mint hogy a fia ennek a kolléganőmnek, ugye Svédországban tanul, ez terheli a családot. A pénzügyi szolgáltatásoknak a hiánya ö, megvalósul tehát a kis forgalmi, a kis pénzügyi forgalomban, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy rákényszerítjük a fogyasztókat egy sor termékre, egy sor szolgáltatásra. Akkor, amikor internetes szolgáltatásokat akar az ember igénybe venni, a bankszámlára kényszerül, de ezzel szemben nincs erre lehetőség ezeknek az igénybe vételére, amikor az ember nem a saját országában él, tevékenykedik időszakosan. Azaz, ebből is látható, mennyire hasznos lenne, hogyha bármely ország állampolgára egy másik tagállamban, egy szomszédos tagállamban adott esetben szám számlát nyithat, nyithatna, akár az interneten keresztül. Most mit is kellene, hogy tartalmazon egy ö, alapszintű fizetési számla? Pénz betételét, pénz kivételét, fizetésnek a fogadását, számláknak a teljesítését, szolgáltatásokat, javakat lehetne vásárolni, harmadik félnek lehetne átutalni pénzeket, aztán ott van a fizetési kártya, ez is részét kellene, hogy képezze az alapszintű fizetési számlának, azért, hogy kiki hozzáférhessen az ATM-ekhez, illetve a üzletekben használja a kártyát. Aztán ezen a számlán jelentkezhetnének a különböző számla kimutatások, amelyek lehetővé tennék a különböző tranzakcióknak a nyomon kifizetését, akár online formában a kedvezményezett kiegészíthetetné az alapszámláját egyéb szolgáltatásokkal, attól függően, hogy melyik ország mit ajánl fel e tekintetben, milyen plusz járulékos egyéb szolgáltatásokat. Ha ez lehetővé válna, akkor számla hitelt is lehetne nyújtani bizonyos rögzített körülmények között. Az alapszámla költsége szempontjából behatárolt kell, hogy legyen, azért, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen. Sőt, elképzelhetnénk azt is, hogy egyesek ingyen férhessenek hozzá a fizetési számlához. Továbbá nem szabad, hogy megpecsételjük, stigmatizáljuk azon személyeket, akik ilyen típusú számlával rendelkeznek. Azáltal például, hogy csak egyetlen egy szolgáltató kínálná fel egy ilyenfajta szolgáltatást. Azaz azt mondjuk, hogy valamennyi banknak fel kellene kínálnia az alapszintű fizetési számlához való hozzáférést. Hogyan lehetne ezeket a célokat megvalósítani? Először is sajnáljuk azt, hogy az Európai Bizottság nem tett javaslatot egy kötelező jogi eszközre. A soft law megoldás, vagy egy etikai kódex véleményünk szerint nem elegendő a lakossági bankszámlák esetében. Ez, ez, ezért felhívjuk a figyelmüket hangsúlyosan az ajánlásnak az ilyen típusú ö, tartalmára, illetve tovább fejlesztésére. Hagy említsem még az internetet is. Egyre többen úgy tekintik az internethez való hozzáférés, mint alapvető jog érvényesítését. Azaz nem csak az alapvető fizetési számlához kellene tudni hozzáférni, és hát egyre inkább igaz, hogy egyre kevés ember, kevesebb ember képes internet nélkül meglenni, ugyanúgy, mint a fizetési alapszámlának a nélkülözése is egyre kevésbé elfogadható. We're happy to give you a copy of our report as well, which throws some light on this matter, so we, we may... a vitára majd később kerítünk sort, most pedig professzor Reifner 10 percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a meghívást. Én ezzel a kérdéssel már a 80-as évek óta foglalkozom, amikor a 80-as években a Lifeline Bankingről volt szó az Egyesült Államokban, ezzel kapcsolatosan jogszabály született, és ezt még New York állam nem is fogadta el. A belga elnökség alatt is már sorba került, hogy alapvető jogként vezessük be a banki szolgáltatásokhoz való jogot, de végül is aztán ez sem került elfogadásra. Nemzetközi konferenciát szerveztünk a Digi Sankóval 2000-ben a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés témájában, januárban pedig egy szélesebb körű vitát folytattunk, aminek alapján az ajánlások kidolgozásra kerültek. A kormányok részéről elég negatív volt a hozzáállás. A kérdés sokkal összetettebb, mint aminek első pillantásra tűnik. Az, hogy van-e vagy nincs-e valakinek bankszámlája, semmit nem jelent. Ugyanis például egy ilyen helyzetben nehéz-e bankszámlát nyitni. Lehet, hogy ketten azt mondják, hogy nem, de egy harmadik számla nyitása már nehézségbe ütközik. Például a bankomtól azt az értesítést kaptam, hogy ha egy további számlát nyitok, akkor ezt nem tekinti elsődleges számlának, és annak külön díja van. summary of this, what I think uh, uh, is there in research and... Különböző kutatások folytak már, tanulmányok készültek. Itt több szempontot kell figyelembe venni, a politikai választásokat, választás lehetőségét. A második hogy a pénzügyi válság keretei között hol helyezzük mindezt el, illetve mik a lehetséges megoldások. Vegyük először a politikai választásokat. Európában eléggé sokszínű a kép. Van önkéntes tartózkodás, tehát azok, akik nem akarnak bankszámlát, vagy nincs rá szükségük, kényelmetlen számukra, vagy költségekkel jár. A másik, amikor valaki arra kényszerül, hogy kimaradjon a rendszerből, illetve vannak bank hiányos területek, ilyen például Románia és Bulgária, illetve vannak olyan személyek, akik nem rendelkeznek semmiféle banki kapcsolattal, elmaradott területen például, vagy Írországban és az Egyesült Királyságban azért, mert nem minősülnek üzleti szempontból jó ügyfélnek. Vannak bizonyos adatok, látható, hogy milyen társadalmi réteget milyen banki kapcsolatok jellemeznek. Látható, hogy a magas jövedelműek esetében tízszeres a bankszámla sűrűség, mint a szegények esetében. Tehát ez egy szociális probléma, de a másik szempont is fontos, hogy a társadalom mire kényszeríti az embereket. Ugyanis például Németországban kimutathatóan többe került a szegények, a bankszámla nélküli szegények számára a szociális ellátások készpénzben történő kifizetése. Különösen gondolunk itt az automatikus átutalásokra, amik olcsóbbak. Még egy kérdést szeretnék megemlíteni. nem feltétlenül egyenlő a mindennapi megélhetéssel a bankszámla. A bankszámla pusztán egy eszköz, és hogy mennyire van valakinek erre szüksége, a környezetétől is nagyban függ. Úgyhogy tapasztalati módon megállapíthatjuk, hogy hol vannak a problémák, és közvélemény kutatások, különösen az Eurostat kutatásai elsősorban a marketinggel kapcsolatosak, és nem a szociális szempontok feltárásával. Úgyhogy nem biztos, hogy ezekből a megalapításokból a valós helyzetet tudjuk felvázolni. Én egy eléggé furcsa tendenciát látok a tekintetben, hogy hogyan vélekednek erről sokan, problem, where is it not? Uh, okay, so if we, we look at, uh, uh, at the solutions, of course. Ha megvizsgáljuk a megoldásokat, és hogyha valaki uh, számára kényelmetlen uh, a bankszámlanyítás, akkor szerintem ezen úgy lehet túlépni, hogyha tájékoztatjuk, felvilágosítjuk őket, vagy hogyha költségesnek találják, akkor csökkenteni kell a költségeket vagy hogyha nem férnek hozzá a számlához, mert eladósodottak, akkor ezen kell segíteni. Szerintem a valós problémára kell összpontosítani az eladósodottság, egy a bankszámla hiányával összefüggő szociális probléma. 2004 óta amikor is eh, az Európai Parlament eh, módosította a vonatkozó irányelvet, akkor az eladósodottság eh, megakadályozása volt a cél, és az új irányelvben túlzott szerepet kapott a bankszámla, és igen, magas kamattal lehetett csak folyószámla hiteleket igénybe venni. Úgyhogy a valós vitának arra kellene irányulnia, hogy a, az eladósodottság ténye ne gátolja a személyeket a banki vagy a pénzügyi szolgáltatások igénybevételében. A bankok végül is miből profitálnak? Nyilvánvalóan a bankszámla az egyik központja ennek, ugyanis az ügyféllel folyamatos a kapcsolat, akinek számos terméket lehet értékesíteni. A leggyakoribb termék a folyószámlahitel, illetve a hitelkártya termék. Ha valaki nem rendelkezik számlával, akkor potlólagos termékeket sem lehet számára értékelni. Az ajánlás nem működhet, hogyha ezeket a piaci szempontokat nem vesszük figyelembe. Ha a piac nem működik, akkor kell megfelelő szabályozókat alkalmazni. Ha megnézzük, hogy mire van szükségük az eladósodott személyeknek, akkor a bankszámla lehet a válasz aminek az egyik legfontosabb funkciója a likviditás, a megfelelő gazdálkodás, hogy tudják, hogy mi a jövedelmük, minden hónapban megkapja a számlakivonatot, és akik nem rendelkeznek bankszámlával, sokkal kevésbé látják át a saját pénzügyi helyzetüket. A bankszámla egyfajta útlevél, ez összefügg az önbecsüléssel, a méltósággal, és sok esetben a hitelkártya önmagában úgymond sok országban útlevélként működik, mert nincs személy igazolvány. És hogyha valakinek nincs bankszámlája, akkor lehet, hogy másodrangú állampolgárnak minősül sokak szemében. Ezt is figyelembe kell venni. A jövedelem transferről, meg a bevándorlókról már hallottunk, ha megnézzük a Western Union, illetve egyéb átutalási lehetőségek költségét, ez az átutalt összeg akár 10%-át is kiteheti, és miután itt elsősorban kisebb összegeket utalnak át, ez még nagyobb veszteséget jelent az alacsonyabb jövedelműek számára, habár a bizottság igyekszik ezeket a költségszinteket alacsonyabb szinten tartani. A megoldásnak szerintem jogi jellegűnek kell lenni, meg kell vizsgálnunk annak a banknak a helyzetét, amely bankszámlát biztosít, hiszen ez számára is lehet egyfajta kockázat, és én a folyószámla hitel lehetőségét is támogatom, ami mindenféleképpen indokolt kis összegben likviditási okok folytán. Tehát ezeket az adalékos, járulékos termékek lehetőséget is figyelembe kell vennünk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. 12 és fél éve vagyok itt, hallottunk jó néhány javaslatot. Lehet, hogy ezúttal előre tudunk majd lépni. Mindenesetre megvan az írott anyag, ezt is tudjuk tanulmányozni. Következő felszólalónk 10 percre Kaminski úr lesz Lengyelországtól. <clears throat> mindenkinek jó estét, köszönöm szépen, hogy a hitelszövetkezeteket is meghívták erre a meghallgatásra. Néhány szót mondanék arról, hogy mi hogyan kezeljük ezt a kérdést, és elmondom azt is, hogy mi a véleményünk a területen eh, látható javaslatokról. Én egyébként az Európai Hitelszövetkezeti eh, Hálózatot eh, képviselem. Írországtól, Anglián keresztül, Észtországig, Macedóniáig számos helyen vagyunk jelen. Eh, lehet, hogy önök nem nagyon ismerik, vannak között, önök között, akik nem ismerik a hitelszövetkezeteket. Ez tulajdonképpen egyfajta pénzügyi szövetkezet, a tagok birtokában levő pénzintézetek ezek, önsegélyezés a fő feladatok. A hitelszövetkezetek helyi szinten működnek, például adott földrajzi területre kell gondolni, vagy egy adott ágazaton belül Például egy adott nagy vállalatnál működhetnek hitelszövetkezetek vagy szervezeteknél. A hitelszövetkezetek e, nem végeznek határon túlnyúló tevékenységet, helybéliek vagyunk, csak a helyi tagjainknak nyújtunk helybeli szolgáltatásokat. Ezek e, nem e, profitorientált intézmények, minden tagunknak megengedhető szolgáltatásokat nyújtunk, illetve segítünk a tagjaink tőke pozíciójának a javításában. A hitel szövetkezetek szolgáltatásai elsősorban a fogyasztókra irányulnak, különös tekintettel az alacsony jövedelmű családokra, vagy hogy a mérsékelt anyagi viszonyok között élő emberekre eh, gondoljunk. A hitelszövetkezetek mások, mint a bankok, mi nem profitra termelünk, de eltérünk a civil szervezetőktől is, illetve a mikrohitel intézetektől, mert eh, eh, mi önfenntartók vagyunk, nekünk nincsenek külső beruházóink befektetőink, nincsenek külső támogatásaink, nem használjuk az állampénzét, tehát a tevékenységünkhöz nem veszük igénybe az állam pénzeszközeit. Nem csupán egyszerű szolgáltatásaink vannak, hanem vannak folyószámla vezetési tevékenységeink, vannak ATM bank automatáink is, és bizonyos esetekben engedélyezett a számokra a jelzálog finanszírozás is. Ahogy korábban is hangsúlyoztam, mi a tagok tulajdonában levő demokratikus intézmények vagyunk, az intézmények vezetését legtöbb esetben önkéntesek látják el, illetve a vezetőség, a bizottság tagjai nem kapnak anyagi ellenszolgáltatást a tevékenységükért. A hitelszövetkezeteket azért alapították eredetileg, hogy pénzben segítséggel eh, harcoljanak az uzsora ellen. Eh, jelenleg is az alacsony jövedelmű eh, fogyasztók képviselik a fő célközönségünket, illetve olyan emberek, akik személyes megtakarításukat akarják nálunk elhelyezni, valamint a mi révünkön keresztül próbálnak kedvező hitelekhez jutni harcolunk egyébként a, azért, hogy a tagjaink a pénzügyekben alapszintű jártasságra tegyenek szert. Majd megmondom, bemutatom, hogy hogyan támogatjuk a pénzügyi kezdeményezést az, az Európai Bizottság kezdeményezését elmondanám, hogy mi egy holisztikus hozzáállást javaslunk. Ez, erre van szükség a pénzügyi felzárkóztatás támogatásához. A holisztikus megközelítés alatt azt értjük, hogy az embereknek szükség van képzésre, felvilágosításra, tanácsra, különféle alapszintű pénzügyi szolgáltatásokra van szükségük, de ehhez meg kell, hogy legyen a megfelelő jogi környezet. Jó törvényekre van szükség, mint például a nem kereskedelmi szolgáltatókkal kapcsolatban is, kerülendő az egyenlőtlen, bánásmód. Itt arra gondolunk, hogy össze lehet hasonlítani a tevékenységünket a kereskedelmi eh, bankokkal. Eh, számunkra vannak bizonyos tagállamok, ahol technikai és jogi akadályokba ütközünk, eh, nem tudunk teljes szolgáltatást adni a tagok folyószámláival kapcsolatban. Azonban a hitelszövetkezetek már hosszú évek óta kínálnak alapszintű számlákat ezekért e, vagy nem számítunk fel díjat, vagy apró e, e, kis összegű díjelenében kezeljük ezeket a számlákat. Ö, ö, folyószámlahitel konstrukciókat nem kínálunk. A hitelszövetkezetnek azonban minden tagja kérvényezhet meghosszabbított szolgáltatást, kiterjesztett szolgáltatást, tehát ez nem csak az alapszolgáltatás jelenti, hanem bizonyos szofisztikáltabb szolgáltatásokat is elérhetnek rajtunk keresztül. Bizonyos országokban, például Észtországban, Írországban, Romániában a hitel szövetkezetek korlátozott mértékben kínálhatnak folyószámlákat. Észországban vagy Romániában például a hitelszövetkezetek nem kaptak engedélyt arra, hogy betéteket vagy megtakarításokat fogadhassanak el a tagjaiktól. Más esetekben a nemzeti törvények korlátozzák a tagokat a bizonyos pénzösszegek felvételétől, hogyha kiegyenlítetlen hitel tartozásaik vannak. Lengyelország esetében azt láttuk, hogy a felnőtt lakosság 23%-a nem rendelkezik bankszámlával. Két fő oka van ennek. Egyrészt a számla vezetés magas költsége, kettő a bankok iránti bizalmatlanság. A Lengyel Nemzeti Bank kutatása alapján kiderült, hogy a válaszadók 54%-a azt mondta, hogy egész egyszerűen nincs szükségük bankszámlára, mert ők inkább készpénzben intézik a pénzügyeiket jelentős számú ember nyilatkozott úgy, hogy a jövedelmük túl alacsony, nincsenek megtartá- megtakarításaik, nincsenek re- nincsen rendszeres jövedelmük, a banki költségek és díjak túl magasak, meghaladják a hasznot, és a megtakarítás alacsony kamatozású. A válaszadóknak mindösszesen 2,6%-a mondta azt, hogy elutasították őket, mert nem rendelkeznek állandó munka viszonyjal. Néhányan mondták, hogy a, az ilyen számlavezetési szolgáltatás túl bonyolult, de hát ezek nem voltak túl sokan. Szerintem a saját ö, ö, utolsó két évben folytatott tevékenységünket átugranám most elmondom, hogy mit tehetnénk, támogatjuk, hogy az EU fokozza a nyomást a tagállamokon a társadalmi felszár, a pénzügyi felzárkóztatás érdekében. Nagyon fontos, hogy a, a díjakat ne szigorúan írják elő, tehát a szolgáltatók maguk gondolkodjanak el azon, hogy a szolgáltatás milyen díj ellenében tudják nyújtani. A pénzügyi kirekesztettség ellen harcolni kell, a túlságos eladósodottság ellen is harcolni kell. A pénzmosás elleni szabályok ne legyenek arántalanul szigorúbbak, mint a, a számlanyítási lehetőséghez előírt azonosítási követelmény. Vannak esetek, amikor például az EU technikai segítségnyújtása, vagy a tagállam állami eseti segítségnyújtása segítséget jelenthet. Elnök, köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk szakismereteit. Valóban hallottuk korábban azt is, hogy nagyon bonyodalmas kérdések vannak ennek a konstrukciónak a kapcsán. Reifner professzor ugyancsak kapcsolta a témát a hitel kérdéséhez. Ez a szakbizottság jelenleg egyébként a hitelminősítés, illetve a besorolás kérdésével is foglalkozik. Úgyhogy vannak itt átfedések, vannak pontok, amelyeket az előadók számára érdemes lesz majd felkarolni. Péter Dierberg a következő hozzászólónk, legalább a nevét, uram, jól ki tudtam ejteni. Kérem, ossza meg velünk kiterjedt szakmai tapasztalatait. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma. Az előadásomban röviden áttekinteném azokat a szerződéses rendelkezéseket, amelyek alapján szabályozni lehet a bankszámlákhoz való általános hozzáférést, mint alapvető jogot. Most gyorsan áttekinteném a cikkeket, és utána néhány következtetést is levonnék. Itt néhány ábrát szerettem volna bemutatni. No, but it's not on the screen. No. Okay. Uh, slight technical problem, but... Vannak bizonyos technikai problémák, de majd valahogy megoldjuk. Az első rendelkezés az eredeti szerződésben is szerepelt a versenyszabályok között. Az 1.6-os cikkről van szó, ami a jelenlegi szerződést illeti. Itt az általános közérdekű szolgáltatások nyújtásáról van szó. Az 1.6-os cikk lényege az, hogy a szokásos, normál szerződéses rendelkezések vonatkoznak az általános érdekű szolgáltatásokra. Ha ez alól kivételt akarnak kérni, akkor azt indokolni kell és nem járhat mindez a szerződés normál szabályainak arányos, illetve azok megsértésével, így konkrétan a szabad mozgás jogát nem sértheti. A szolgáltatásokra és konkrétan a közérdekű szolgáltatásokra külön szabályok vonatkoznak, és ezeket a Lisszaboni szerződés is kifejti. A 14-es cikke a szerződésnek. Nagyon sajnálom, hogy nem tudjuk bemutatni az ábrát, hiszen ez egy lingvisztikai mestermű, Ezt egyszerűen csak fejfájás árán lehet elolvasni, és nem vagyok benne biztos, hogy bárki is érti ezt. A lényege ennek a rendelkezésnek, hogy az szolgáltatások, a közérdekű szolgáltatások működése eurós, Európai Uniós szintű szabályzás tárgyát képezi, de a tagállamok feladata ezek finanszírozása. Ez tulajdonképpen a lényege. Az Unió alakítja ki az elveket, a működés elveit, és lehet, hogy Sokan ezt úgy értelmezik, hogy nem az Unió hozza létre ezeket a közérdekű szolgáltatásokat. Nyilván számos jogásznak vannak kételjei azzal kapcsolatosan, hogy ezen cikk alapján hozzanak létre általános érdekű szolgáltatásokat. A 14-es cikk szerint rendelettel kell ezeket a szolgáltatásokat szabályozni. Ez a jogi eszköz. Ma azt hallottuk, hogy a tagállamokban meglehetősen eltérő a szabályozói keret, Tehát ebből az következne, hogy irányelvel kellene szabályozni ezt a területet, hiszen ez figyelembe veszi a jogi rendszerek közötti különbségeket a 27 tagállamban. Ha a 14-es cikket próbálná meg valaki alkalmazni, akkor ebből az következne, hogy rendelettel kellene szabályozni. Tehát ez egy érv az ellen, hogy nem ezen az alapon kell meghatározni a szabályozást. Tovább lépve a 24-es 24-es cikkre a 26-os protokoll jegyzőkönyv nem lehet valóban jogi alap, minden esetre érdemes megemlíteni, hiszen itt a nemzeti, regionális és helyi hatóságok feladata Az általános érdekű szolgáltatások nyújtása, szervezése, működtetése. Tehát itt megint csak nem az uniós szintről van szó az ilyen szolgáltatások létrehozása kapcsán. Érdemes megemlíteni, hogy a másodlagos jogszabályokban is szerepelnek általános érdekű szolgáltatások, például amikor a piaci liberalizációról beszélünk, vagy elkezdtünk beszélni a távközlésben, a másodlagos jogszabályokban is vannak eh, ilyen szolgáltatásokat szabályozó rendelkezések. Az ilyen jogszabályok szerint azonban nem az unió hozza létre az általános érdekű szolgáltatásokat. Az Unió azt mondja, hogy ezt a piacot liberalizáljuk, majd tiszteletben tartjuk, elfogadjuk a tagállamok által hozott ilyen általános érdekű szolgáltatásokat. Legyen az a távközlés, vagy bármilyen egyéb terület. Tehát még egyszer, a tagállamok hoznak létre ilyen szolgáltatásokat a másodlagos jogszabályok rendelkezései értelmében is. Igazából nincs sok precedens az általános érdekű szolgáltatások EU-s szintű létrehozására. A legutóbbi rendelkezések általános harmonizációra vonatkoznak, ez az 114-es cikk, ami lehetőséget teremt, nyilvánvalóan a megfogalmazástól függ, hogy milyen eszközt fogadunk el. Az 1.1.4-es a belső piac megvalósítására vonatkozik. És nyilván a jogászok egyértelmű határokon átnyúló dimenziót szeretnének látni. Itt sokat beszéltünk a társadalmi befogadásról, ami egy teljesen helyes célkitűzés, de hol van ennek a határokon átnyúló dimenziója? Ha ezt a társadalmi befogadási aspektust hangsúlyozzuk, akkor az 114-es cikk jogi alapként való figyelembevétele problémás. Ha ennek alapján akarjuk azt hangsúlyozni, mint amit például az egyik szakértő kolléga említett, a határokon átnyúló helyzetekben Svédországról hallottunk itt példát. Tehát az ilyen helyzetekben elég nehéz kimutatni, illetve az ilyen helyzetekben lehet a határokon átnyúló jelleggel indokolni az 114-es cikk alkalmazását. Ennyit kívántam elmondani, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy itt némi nehézségekbe ütközött követnünk, amit a 14-es cikről elmondott, az egy kicsit megdöbbentett, hiszen ez mezőgazdasági termékekre vonatkozik, talán ezt majd a későbbiekben eh, ki tudja fejteni. Ugyanakkor aztán sikerült megtalálnunk az 114-es cikket, Látható, hogy minden szakbizottságnak egy ilyen utolsó mentőszálként a kezében van a szerződés szövege. Eh, nagyon érdekes, és eh, hát eléggé sarkos előadásokat hallottunk, úgyhogy most a kollégákat kérem, hogy kérdezzenek, mielőtt rátérünk a következő szekcióra, és kérek mindenkit, hogy röviden fogalmazzon, hiszen lesz majd egy általános összefoglalás is. Ki kíván elsőként szólni, kérdéseket intézni bármelyik előadónkhoz. Talán én elkezdeném. Én úgy gondolom, hogy a hitelszövetkezetek szerepe különösen fontos. A hitelszövetkezetek részéről hallottak nagyon fontosak. Nyilvánvalóan itt is a jogi keretek eltérőek tagállamonként, ami mellett ezek a szövetkezetek működnek. Kaminski úrtól nagyon hasznos információkat hallottunk, viszont a kérdésem az, hogy vannak-e konkrét kérdések a hitelszövetkezetek kapcsán, amelyekkel foglalkoznunk kellene. Itt hozzájárulhatnak ehhez a hozzáféréshez, de más területeken is lehet komoly szerepük, például a könnyebb finanszírozhatóság területén. Nálunk például az Egyesült Királyságban nagyon jól működő, eh, régóta működő szövetkezeti rendszer eh, működik, ami például induló vállalkozásokat eh, segít. Ez mondjuk egy kicsikét más szempont, de ezzel is kibővíthető ez a téma. Uh, a hitelszövetkezetek részt vesznek a szociális felzárkóztatás folyamatában. Különféle módokon tesszük ezt, például szolgáltatásokat eh, kínálunk az átlag családoknak, és bizonyos joghatóságokban, például Lengyelországban is engedélyezik számunkra, eh, hogy eh, szolgáltatásokat kínáljunk azok számára, akik egyéni vállalkozóként most kezdik el a vállalkozásokat, tehát csak ilyen kis vállalkozások számára. Számomra a Lengyelország esetében a fő probléma az, hogy nincs közvetlen hozzáférés a pénzügyi elszámoló infrastruktúrához. Ezt a problémát látjuk más országokban is. Itt nyilván költségvonzata is van a dolognak, különösen a kisméretű hitelszövetkezetek esetében, akik nem tudják felkínálni ezt a lehetőséget, mert nincs hitelelszámoló infrastruktúrájuk fel tudunk kínálni egészen kedvező feltételekkel hiteleket olyan személyek számára, akiknek nincs a hitelezéssel kapcsolatos előtörténete. A fogyasztói hitel irányelv, amiről beszéltek, Lengyelországban nem jelent problémát, mert mi a fogyasztói hitelirányelv hatája alá tartozunk, és ez előnyöket, hasznokat jelent a tagjaink számára. Van egy e, dolog, ami talán nem annyira népszerű bizonyos országokban, de azért e, hangsúlyoznom kell. A piacnak van egy jelentős része, amelyet egyáltalán nem szabályoztak még le. Például a pénzkölcsönzők, különféle cégek, akik eh, szolgáltatásokat kínálnak, és eh, a szociális kirekesztettség helyzetét használják fel arra, eh, hogy pénzt nyerjenek ki a szegényekből. Ezt láttuk Lengyelországban, Egyesült Királyságban, és vannak más egyéb országok is. Lengyelországban az ilyen jellegű intézményeknek nincs felügyelete, és szabályozatlanul működnek. Gyakorlatilag kibújhatnak a fogyasztói hitelirányelv hatája alól. Ez, ez az egyik olyan probléma, amit látunk. Különféle országoknál azt látjuk, hogy egyszerűen e, nincs a pénzügyi e, felvilágosításnak vagy oktatásnak egyfajta struktúrája a Lengyelországban. A kormány, szám, a kormány teljesen érdektelennek mutatkozik. <clears throat> Nem akarják e, a pénzügyi képzést megadni. Mi a hitelszövetkezetek részéről ezt fontosnak tartanánk, a kormány meg nem. Elnök, köszönöm szépen. Jó, ezekre majd vissza fogunk térni. Schmidt úr utána Gebhardt asszony kapja meg a szót. Igen, köszönöm. Azok, akiknek nincs szükségük bankszámlára, szerintem nem ezekről az állampolgárokról beszélünk. Itt van eh, ez az anyag, ez azt mondja, hogy Lengyelországban 5, 6, 6 vagy 7 százalék olyan lakos van, akik nem akarnak bankszámlát. Lehet, hogy magasabb a szám. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez túl bonyolult a számára, nem akarják az egészet. Most ezekre koncentrálunk? Korábban volt egy észrevétel elnök úr, azt mondta, hogy ezt önszabályozással kéne megoldani, de hát nem oldódott meg. Itt problémákba ütköztünk. Ezért gondolom, hogy ne bonyolítsuk túl a dolgokat. Miért kell mindent mindig túl bonyolítani? Nem a magam részéről beszélek. Én nem azt mondom, hogy adjunk hitelt az embereknek. Reifen professzor úr ugye az eladósodott ügyfelekről beszélt, akiknek likviditásra volna szükség. Én, ha bankár vagyok, én ezeket elutasítanám, hogyha a bankszámlát akarnának. De, hogy a zsigerből, azt mondanám, hogyha minden európai állampolgárnak kéne egy bankszámla, akkor adjuk ezt meg nekik. De nem, nem hitelt folyosítunk hogyha erre a területre megyünk, akkor ez teljesen megkomplikálja a dolgokat, és így nem jutunk eredményre. Elnök, akkor az előadónak adom meg a szót, Gephardt asszony. Nem, nem tudom, ki lesz az első. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne kapcsolódva ahhoz, amit Ole Schmidt, Schmidt kolléga mondott, itt végül is arról van szó, hogy hozzáférést biztosítunk a bankszámlához, ami lehetővé teszi, hogy az elektronikus pénzforgalomban valaki részt vehessen, és a készpénzforgalmat visszaszorítsuk. Tehát én sem a hitelekről beszélek. Ebből egy kérdés fakad, egy technikai kérdés, amit takarékpénztárak, bankok is mindig felvetnek, olyan bankkártyát kellene kialakítani, amivel az interneten lehetne fizetni anélkül, hogy eladósodna, tehát hogy hitelt kapna az ügyfél. Fili asszony is említette a legalább kisösszegű folyóhitel lehetőségét, ha van jóváírás, akkor ez rendben van, de hogyha az egyenleg túllépéséről beszélünk, ebből számos probléma fakadhat, és ebből plusz költségek is erednek, ami nem feltétlenül előnyös. Tehát hogyan kívánják ezt megoldani, illetve hol húznák meg a határt, hogy mi elfogadott, illetve mi nem elfogadott kíváncsi vagyok a válaszára. A második kérdésem Kaminski úrhoz. Az Ekon egyik kollégája, az Ekonban az egyik kollégám említette, hogy a hitel szövetkezetek számára nem lenne feltétlenül jó egy ilyen szabályozás tekintettel az ő működési rezsiminőkre vagy rendszerükre, nem tudom, hogy ön hogyan reagálna erre a felvetésre. Köszönöm, én is még egyszer szeretnék arra emlékeztetni, hogy itt a vita, vitában nem szabad különböző dolgokat összekeverni. Nyilvánvalóan az eladósodottság az egyik probléma, erre is választ kell adnunk, de ez a kérdés nem függ össze egy alapszintű bankszámla létrehozásával vagy nem létrehozásával. Ez e, teljesen más eszközök állnak rendelkezésre e tekintetben. Nyilvánvalóan a kettő között van összefüggés, erről sem feledkezhetünk meg. Viszont azt kérem, hogy most válasszuk e, ketté a dolgokat. Egyrészt beszélünk a bankszámlákhoz való hozzáférésről, másrészt pedig e, arról, hogy nincs ilyen hozzáférés. Kaminski úrtól lenne egy kérdés, amit a Fili asszonytól asszonyhoz. A különböző eszközöket hogyan lehetne összekapcsolni, amelyek őket úgy kellene kialakítani, hogy segítséget, tájékoztatást felkészítést jelenthetnének a polgárok számára, ugyanis ez is egy komoly probléma. Hogyan lehetne kapcsolatot találni? Vagy például, ha veszük az osztrák takarék pénztárakat, az adósok felvilágosítása között és egy alapszintű bankszámla vezetése között megvan a kapcsolat. Önök hogyan látnák, milyen irányban lehetne lépni e tekintetben? Úgy látom, hogy több tagi kérdés nincs. Akkor Fájlid eh, asszony, eh, illetve eh, Kaminski úrnak volna konkrét kérdése felé, de előbb megadnám a szót. Fájlid asszony. Euh, Először is az érhetes kifizetésekkel kapcsolatosan is melyik kártyáról lesz szó. Számunkra a debitkártya kell, hogy képezze az alapját ennek a fajta számlának. Tehát nem hitelkártya, hanem debitkártya, terhelhető kártya. És hát nyilvánvaló ez meghatározza az, hogy mennyi, mekkora összeget használhat fel a ö, tulajdonos, csak annyit, amennyi a számláján van, és nem többet. Ami pedig a számlahitelezést illeti, ez nem készít, kész, képezni részét az alapszolgáltatásnak az európai szinten, hanem a nemzeti szinten lehetne ez napi renden, bizonyos feltételekkel, nagyon szigorú feltételekkel, és hát egy limithez kötve ezt a bizonyos számla hitelezést. De semmiképpen nem igényeljük ezt az európai szinten, az uniós, a közösségi szinten, csak a tagállami szinten lehetne ezzel élni. Ami pedig az internetre tehát illeti, visszatérek a debitkártya kérdésére, tény az, hogy nagyon sok online kereskedő nem fogadja el a debitkártyákat, csak a hitelkártyákat, azaz arra lenne szükség, hogy az online szolgáltatók, az online kereskedők elfogadjának egy ilyen típusú kártyát is, többek között mondom, a nemzeti keretben. Aztán a hitelezéshez való hozzáférhetőséget mi nem igazán igényeljük. Viszont tudni kell azt, hogy az egyéb szolgáltatásokat kellene jobban megnyitani, esetleg a, a, a hitelezést, nem feltétlenül. Tehát attól, hogy az ember nagyon szerény forrással rendelkezik, nem feltétlen ö, zárható ki attól, hogy megtakarításai legyenek. Sőt, hát van ilyenre példa, de nem szeretnénk, hogyha automatikusan minden szolgáltatást összekötnénk. Ami pedig az alapszolgáltatást illeti, talán nem kellene egyből rögzíteni, hogy melyek kötelező módon azok a fizetési eszközök, amelyek az alapszolgáltatás részét kell, hogy képezzék viszont meg kellene jelölni azt, hogy melyek azok a tranzakciótípusok, amelyek hozzáférhetőek kell, hogy legyenek az alapszolgáltatásban, többek között a pénzátutalás, erre gondoltunk az alapkeretben. Köszönöm szépen. Yes, uh, I think it's really... Szerintem egyetértünk. Elfogadjuk az alapszintű számlának ezt a definícióját. A legtöbb hitel szövetkezett esetében ez nem okozhat problémát Lengyelországban, Írországban, Egyesült Királyságban, különösen az Egyesült Királyság új ö, jogszabálya alapján. Más országokban, ahogy említettem, Románia, Észtország például, elképzelhető, hogy problémák adódnak, még abból is, hogy esetleg elfogadjanak a tagjaiktól megtakarításokat, tehát betéteket gyűjtsenek. Ezen országban esetleg meg kell változtatni a szabályzást, de nem tudom, hogy ezt hogy lehet megvalósítani. Az alapszintű számla és a képzés, hát ez olyasmi, amit mi a hitelszövetkezetekben rendszeresen végzünk. Legalábbis ez a szándékunk, ezt szeretnénk csinálni, például országos információs kampányokat rendezünk, különféle tevékenységeket szervezünk különféle szinteken a fiók hálózatunk megtalálhatók e, még a nagyon kis városokban is, olyan helyeken, ahol egyébként nincsenek bankok, nincs banki jelenlét. Tehát az embereknek e, csak e, a hitel szövetkezeten keresztül van kapcsolatuk a pénzügyi szolgáltatókkal. Úgyhogy a magunk részéről én nem látok ebbe problémát, nem tudom, meg lehetne kérdezni a kereskedelmi bankokat is, vajon ők hajlandók-e ingyenes felvilágosítást adni az átlag ügyfélnek, vagy felvilágosító tréningeket tartanak. Ez szerintem az ott náluk nem működik. Reitner professzor. Ezt lehet szabályozni, de szerintem a készpénzforgalom, vagy a pénzforgalom hitel nélkül sehol nem működik, sem a vállalatok, sem az államok szintjén. Másodszorban pedig a zsíroszámlához való hozzáférést úgy kell kialakítani, hogy nyilvánvalóan, ha pozitív az egyenleg, az az ideális helyzet. Ha megnézzük például Fran- Franciaországban, hogy minél kevesebben vettek igénybe ezt a jogot, Németországban pedig egy ajánlás született, miszerint az adósok esetében a hitel a számla egyenleg túllépése is problémákat okozott. Ha a számlák fizetését nézzük, itt egy komoly piac alakult ki, például az Egyesült Királyságban is, és szerintem az elmúlt években mindenütt az eladósodottság egyre inkább kiéleződött. Nem akarok populistának hangzani, de ez a helyzet. Uh, Klute úr szeretne még egy rövid kérdést kiegészítésképpen. Van egy fajta védelmi száma Németországban, nem lenne -e észszerű, ha ezt figyelembe vennénk egy ilyen alapvető, alapszintű számnál? Tehát a védelmet elvették, és most egy újabb számláról beszélünk. Tehát mindig megpróbálunk valamilyen speciális eszközt kialakítani a már problémás ügyfelek számára. Ezzel tulajdonképpen egyfajta gettóba zárjuk őket. A zsírókontonál lezártuk ezt a védelmet, és aztán egy B számlát biztosítottunk. Én ezt már önmagában problematikusnak tartom. Szerintem ezzel äh, äh, még egyszer äh, foglalkoznunk kell, hiszen ez a téma engem is foglalkoztat. Itt most nem arról beszélünk, hogy egy új külön számlát vezessünk be, hanem arról, hogy egyáltalán legyen, lehessen számlájuk az embereknek. Itt erről van szó. És ez foglalkoztat minket, ezt kell megteremtenünk, és ezért eh, várjuk a szakértőktől, hogy meghatározzák, hol vannak a problémák, eh, mire vigyázzunk, és eh, nagyon örülök annak, amit itt most hallottunk, és végig kell gondolnunk, hogy mindezt hogyan valósítsuk meg. Tehát még egyszer, nem akarunk egy új külön számlát létesíteni, hanem arról azt akarjuk biztosítani, hogy legyen lehetősége az embereknek egyáltalán számlával rendelkezniük. Vannak valójában olyan esetek, amikor az ügyfelek fizetésképtelenségi problémákkal küzd, küzdenek, az ő esetükben egy olyan alapszintű számlát kellene alkalmazni, amihez nem kapcsolódna minden a normál számlához kapcsolódó szolgáltatás. Ha Németországban egy külön számlát vezetnek be, akkor felmerül a kérdés, hogy ez helyes-e. De nem mondhatjuk, hogy valamit most azért csinál, nem csinálunk, mert Németországban az már kudarcot vallott. Well, I'm sure this is... Ezt uh, még tárgyaljuk később. Dirberg úr, megadom a szót, és még három szakértőnk várja a, hozzászólást. Megtaláltam a 14-es cikket egyébként időközben. Dirberg úr, köszönöm szépen, elnézést kérek. A dánok szoktak motyogni, ez a mi nemzeti sajátosságunk. Három észrevételem volna a bankszámlákkal kapcsolatban hogy a bankszámlák vajon egyúttal a hitelhez való hozzáférést is jelentik-e? Jelentsék-e? Európa jelenleg finanszírozási válságon megy keresztül. E, ez, e, ezt az váltotta ki, hogy túl könnyű volt a hitelhez való hozzájutás. Ne felejtsük el, hogy szerintem, hogyha szabályozunk, vagy rákényszerítjük a gazdasági szereplőket arra, hogy adjanak hitelt. Szerintem ez egyáltalán nem a helyes út előre, legalábbis most nem. A másik észrevételem pedig e, jó néhány e, jogi, technikai problémát látok, a tekintetben, hogy konkrétan mit jelent az, hogy mennyi hitelt adjunk kinek, hogy miféle fizetőképességről van szó, miféle adósságokról van szó, tehát jogilag, technikailag nagyon nehéz problémát jelent a szabályozás. A harmadik észrevétel szerintem elértők a határt. Ez, az, ez a vége annak, amit még be tudunk fogni a belső piaci szabályozó rendelkezések keretein belül a 114-es cikk rendelkezései alapján nagyon nehéznek találom, hogy hogyan lehetne bevenni a hitelhez való hozzáférés lehetőségét ebben az összefüggésben. Géphárt asszony rámutatott, hogy egy kicsit túl is léptünk a hatáskörünkön a tekintetben. a következő felszólalói csoporthoz érkeztünk. Arra kértük őket, hogy beszéljenek arról, hogy milyen haszonnal járna ez a bizonyos új lehetőség. Első alkalommal ö, mutatom be, bár korábban ö, a belső piaci kérdésekkel foglalkozott Jim Murray, azóta a pénzügyi felzárkóztatással kapcsolatos Európai Alapítványnak az elnöke. Szívélyes üdvözlet, örülünk, hogy újra itt van. Bene Bajo, ez a, az alternatív finanszírozással foglalkozó intézmény vezetője. Ez egy felhasználói csoport vezetője, és Stein, E, aki a Német Bankok Szövetségének e, a, a képviseletében van itt, ő a lakossági banktechnológiákkal foglalkozik. Mindennyiuknak 10-10 percet adok, kérem szíveskedjenek pontosan betartani, hogy utána legyen egy vita szekciós. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, köszönöm a kedves szavak, szavakat, jó újra barátok között lenni. Nem, ez igazából csak néhány hetes a váltás. 2010-ben alapították a szervezetemet, tulajdonképpen fogyasztókat támogatjuk, illetve különféle kifizetési segítségre hívjuk fel a figyelmet. Három fő észrevételem van, az első a növekedés és az egységes piac, mert a ülésnek ez a központi témája kettő az alapszintű pénzügyi számla, a harmadik, hogy mit értünk egy kötelező hozzáállás alatt, ezt kritizálták, kritizálta a géphartasszony, jelenleg egy puha, megengedő megközelítést alkalmazunk, remélem, hogy a kemény megközelítésnek is van létalapja. Ugye 30 millió emberről beszélünk, lehet többről Eh, nyilván eh, számos eh, érv szól a növekedés, illetve az egységes belső piac mellett. Ugye ez létrejött Európában, látjuk, hogyha a növekedés akkor a legjobb és leghatásosabb, hogyha felzárkóztató alapon történik, hogyha mindenki be tud szállni, mindenki tehetséges lehetősége szerint tud hozzájárulni. A, a az alapszerződés bonyodalmaiba bele nem menve, ugye tudjuk, hogy vannak általános érteklődésre számot tartó szolgáltatások és tevékenységek, ez is hozzájárul a növekedéshez. <clears throat> Azonban teljes hozzáférést eh, nem tudunk biztosítani a szolgáltatásokhoz, hogyha eh, nincsenek megfelelő fizetőeszközök és lehetőségek, <clears throat> hogy, hogy jutnánk a szolgáltatásokhoz hozzá, hogyha nem tudunk értük fizetni. Ugye korábban beszéltünk 30 millió emberről, ahogy mondtam, lehet, hogy többen is vannak. Nem tudjuk, hogy hogy mérhetnénk fel azt, hogy ki az, aki nem rendelkezik alapvető, alapszintű bankszámlával. Mindegyik esetben szerintünk hinnünk kell abban, hogy mindegyikben potenciálisan benne van a, a fejlődés lehetősége, az innovációs lehetősége, a szociális fejlődéshez való hozzájárulás lehetősége. Na most a fizetési lehetőséghez való hozzáférés nélkül mindenki handicap indul. Tudjuk, hogy a növekedés idővel növeli azok számát is, akik majd profitot termelnek. De hát várjuk ki a dolgokat. Az előrehaladás időigényes dolog. Ugye reméljük, hogy a bankok majd előbb-utóbb több és több ember számára lesznek hajlandók bankszámlákat kínálni. A fizetések és a, és a pénz lehívások az Európai Unión belül bonyolult dolgok, és, és, bony- és nehezek, sőt néha az alapszintű hozzáférés nélkül nem is lehetségesek. Az alapszintű fizetési számla kérdését üdvözöljük a bizottsági javaslat szerint. Szerintünk azonban ez nem megy elég messzire azok számára, akik szenvednek a pénzügyi kirekesztettségtől, azoknak a betételhelyezése és a pénzösszegek lehívása ugye hosszú időn keresztül a legfontosabb banki, banki funkció lesz. Ugye például hozzáférés a bank automatákhoz és hasonló. Úgy gondolom, hogy e pont vonatkozásában az ajánlások nem teljesek, más felszólalók elmondták, hogy esetleg kiterjeszthetnénk az alapszintű bankszámlának a feltételeit, szolgáltatásait. Implicite Elhangzott talán, hogy az online bankolás, illetve az internet a megfelelő megoldás, de hát messze van még ez. Egyébként pedig a pénzügyileg és szociálisan kirekesztettek között, ugye ez egy akut probléma, hogyha online bankolás felé megyünk el, akkor a, a szakadék tovább mélyül, ez eh, persze mondjuk ki, nem csak a bankok hibájáról van szó, eh, az alapszintű számla rendelkezésére bocsátásához azoknak is lépni kell, akiknek szükségük van, akik akarják ezeket a számlákat. Eh, egy kéznyújtás jellegű lépésre van szükség, például a hatóságok, a civil szervezetek részéről, de hát tegyenek ilyen gesztusokat a bankok is például ösztönözzék az arászorultakat. Hm, a fizetési számlákat úgy kell konfigurálni, hogy megfelelő hozzáférhetőségük legyen. Végezetül pedig a kötelező hozzáállás. Nem mikromenedzselni akarunk, de egy kötelező hozzáállást szeretnénk látni, amelynél figyelembe veszik, és lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy saját maguk alakítsák ki a feltételeket. Hallottunk beszélni egyfajta keret szabályozásról, valami hasonlóra kéne gondolni. Ugye először azt kell látnunk, hogy az ilyen alapszintű számlákon a, pénz, a bankok nem fognak pénzt keresni mondjuk maximum azt mondhatjuk el, hogy a, a költségvonzat marginális lesz, de, de pénzt nem tudnak keresni ezen. Tehát egy nem kötelező hatályú jogi eszköz valószínűleg nem lesz hatásos. És ez valószínűleg egyébként versenytorzulásokat is eredményezhet. Nagyon egyértelmű bizonyíték van arra, hogy az puha jogszabályok rendelkezések nem működnek a fizetési szolgáltatásoknál, például a jelzálog információnál, mm, vagy legutóbb például a, a, a, jogi, a hivatos fizetőeszközökkel kapcsolatos. Hát ezek is ajánlások voltak, és nem voltak hatásosak. A németországi fő fogyasztói ö, szervezet azt mondta, hogy konzultációjuk során eh, beszéltek arról, hogy eh, már volt egy úgynevezett puha jogszabály, már 16 éve van ez. Eh, vannak olyan szövetségi államok, ahol bonyolult oknál fogva nem alkalmazzák az alapszintű számlákkal kapcsolatos kötelező hatályú megközelítést. Azonban ezekben, ezekben az a, a szövetségi államokban jobb eredményeket értek el. A, az ajánlások, a puha jogszabályok korlátozott eredményekre vezettek, országonként, helyszínenként változnak az Egyesült Királyságban bejött a dolog, de ezeket nem lehet lemásolni, utánozni minden országban, hiszen más a hozzáállás, más a hagyomány, más a tradíció az ilyen puha jogszabályokkal kapcsolatban. A kötelező hatályú intézkedések működhetnek, mert hiszen minden országban érvényesülnek a jog előírásai a kötelező intézkedések egyébként kedveltek azok számára, akik a pénzügyi szektorban dolgoznak. Példát mondok, ugye, ugye, ha mondjuk olyan öreg vagyok, mint én, bemegyek egy bankba, e, bankszámlát akarok nyitni, a bank menedzsere látja, hogy nem én leszek a nagy profit termelő. Na most hogy tudom meggyőzni a bankigazgatót, hogy mégis nyisson már nekem egy számlát? nem mondhatom, hogy kötelező, mert az Európai Bizottság Brüsszelbe eh, kiadott erre egy ajánlást. Hát nem hiszem, hogy ez működne. Mondhatnám azt, hogy van erre egy törvény. Na ez hatna. Ami a bizonyítékok kérdését illeti, hogy annyi, annyi ajánlás született a, a területen, és ezek után létrejöttek banki intézkedések, itt nem egészen értem a bizottság elkötelezettségét, picit úgy tűnik a dolog, hogy minthogyha valamiféle második házasság lenne, ahol a, a, a remény diadalmaskodik a tapasztalatok fölött. Egy felzárkóztató növekedést szeretnék látni, egységes belső piacot, bárhol fogadatosítható kifizetéseket. Szerintem az alapszintű pénzügyi számla nem igazán fog tovább lépni. Mindenképpen elsőprően szükséges egy kötelező hozzáállás. Mint már érett szakértőtől vártam, hogy tartja az időt, most pedig Bernard Bajó következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A pénzügyi szolgáltatásokat igénybevevők csoportjának nevében beszélek. Ezt a csoportot az Európai Bizottság hozta létre, létre és azzal a céllal, hogy jogszabályok előkészítése során szakpolitikák előkészítése során eh, véleményt eh, adjunk, eh, tanácsokkal szolgáljunk az igénybe vevők, az ügyfelek szemszögéből. Az ilyen ügyfeleket képviseljük mi Európai Uniós és nemzeti szinten. 20 tagot számlál a szervezetünk, a fogyasztók érdekeit, a befektetők és a mikrovállalkozások érdekeit képviseljük. Pénzügyi szolgáltatási szakértőkkel működünk együtt. Tavaly júliusban az FSUG egy levelet intézett Barnier biztos úrhoz és Barroso elnök úrhoz, amelyben megfogalmaztuk az aggájainkat az alapszintű bank számlákhoz való hozzáférés kapcsán. Ugyanis a, itt a gazdasági növekedés kapott elsődlegesen hangsúlyt. 12 pontot említettünk. Számos tanulmány szerint az alapvető banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés nagyon fontos eh, ahhoz, hogy a polgárok eh, felzárkozzanak, eh, integrálódjanak a társadalomba. Ez az első lépés a megfelelő pénzügyi integráció irányában amelyet 2008-ban született jelentés is megfogalmaz. Azzal, hogy minden polgár a fő piacon egyetemlegesen férhessen hozzá banki szolgáltatásokhoz, ahhoz, hogy normál életet élhessenek a társadalomban. A pénzügyi befogadás szorosan összefügg a kirekesztettséggel. És itt egy nagyon fontos elvi kérdésről is szó van, az alapvető emberi jogokról, a méltóságról, és az illetékes főigazgatóság is megfogalmazta ezt, hiszen az Európai Unió a demokráciára, az egyenlőségre, méltóságra, a jogállamiságra, az emberi jogok tiszteletben tartására épül. A második szempont a belső piac növekedésével függ össze. A társadalmi befogadás nem jelenthet akadályt e tekintetben, és a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó akciótervben 99-es tervről van szó, és megfogalmazódik ennek szükségessége. 2005 és 2010 között az EU fehér könyve is hangsúlyozza, hogy a bankszámlákhoz való hozzáférés az első belépési pont a legtöbb ügyfél polgár számára, hogy részt kaphasson a pénzügyi szolgáltatásokból a bizottság elfogadta a belső piaci jogi aktust, amiben az szerepel, hogy 2011-e végéig a bizottság az általános szolgáltatások esetében egy olyan keretet fog kialakítani, ami lehetővé teszi feladatainak ellátását nem mindenki vesz részt az aktívan a belső piacon. Az alapvető banki szolgáltatások alapfeltételt jelentenek, de ez nem mindenki számára áll rendelkezésre. Ezért a bizottság egy kezdeményezést fog letenni az alapszintű bankszámlákhoz való hozzáférés érdekében, mégpedig észszerű költségek mellett. Az FSUG szerint egy egyszerű ajánlás nem a megfelelő megoldás. Mi úgy érezzük, hogy ez nem lehet annyira hatékony, mint egy jogszabály, hogy megoldjuk 30 millió ember irányú problémáját. És mint ahogy már elhangzott, nagyon sok ajánlás végül is nem valósult meg. A puha jogszabályok nem lehetnek alkalmasak az alapvető jogok érvényesítésére. Tehát több esetben bebizonyosodott, hogy az ilyen puha jogszabályok az általános szolgáltatások területén végképp nem váltak be. Köszönöm creates unequal situations between member states. Fontos figyelembe venni a tagállamok közötti különbségeket is, a, elsősorban azok helyzetét, akik szociálisan kirekesztettek. Ezzel szemben kell fellépni Európában. Mint már említettem, az alapvető bankszámlához való hozzáférés hozzáférés még nem jelenti azt, hogy minden pénzügyi szolgáltatáshoz hozzáférjenek. Meglehetősen nehézkes a váltás is, és az ilyen jogoktól való megfosztottság számos embert marginális helyzetbe hoz. Itt felül kell vizsgálni ezt a helyzetet, és jogszabályi javaslatra van szükség EU-s szinten. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, thank you very much indeed, Mr. Bayo. And then finally, our final uh, guest speaker. Végezetül, de nem utolsó sorban, Stein úr kap szót a vendég meghívott előadók sorában. Először is az elnök úrnak eh, szeretném megköszönni a meghallgatáson való részvétel lehetőségét. Az előadásomban eh, azt szeretném hangsúlyozni, hogy az önszabályozás, eh, ami már 15 éve Németországban folyik, eredményes lehet. Ugyanakkor viszont az európai szabályozás lehetőségét is fenn kell tartani. A zsíró számla mindenki számára, ez volt Németországban a szlogen. 95 óta létezik ez a lehetőség, és ezt rögzítettük is. A cél az volt, hogy a szociális pénzügyi körülményeitől függetlenül mindenki számára tegyük lehetővé a pénz, készpénzmentes pénzforgalmat és itt a normál zsíró számlákat pozitív egyenlő egyenleg alapján kellett biztosítani. Két és fél millió ilyen folyószámla létezik. Természetesen itt élhetnek panaszsal, reklamációval is, egy egyszerű nyomtatvány alkalmazásával, amit az ombudsmanhoz nyújthatnak be az ügyfelek. Vannak azonban bizonyos okok, ami miatt a bankok lezárhatnak, vagy egyáltalán nem nyitnak ilyen számlákat. Hogyha a teljesítménye visszaélnek, például pénzmosás, vagy a hamis adatok megadása, vagy hogyha az ügyfél nem teljesíti a számla fenntartásával kapcsolatos fizetési kötelezettségeket. Természetesen itt a fogyasztás, fogyasztóvédelem, illetve a banki szempontok egyaránt kell, hogy érvényesülnek. Hogyha lezárnak ilyen számlát, vagy nem nyitnak ilyen számlát, akkor azt írásban kell indokolni, és megadva azt a pontot is, ahol panaszsal élhet az ügyfél. A panaszok kb. 5%-a kapcsolódik az ilyen mindenki számára rendelkezésre álló folyószámlákhoz, itt összesen 5300 panasz érkezett az ombudsmanhoz. Tehát ennyit a németországi mindenki számára lehetőségre álló, rendelkezésre álló számláról. Most rátérve az EU szabályozására. Az EU parlament célja ezzel a javaslattal, hogy minden polgár számára tegyük lehetővé a pénz, készpénzmentes pénzforgalmat egy alapszintű bankszámla eh, révén, és ez mindenféleképpen üdvözlendő. A bizottság 2010-es júliusi jelentése szerint a németek 99%-a rendelkezik folyószámlával. Franciaországban, Svédországban és Belgiumban, ahol törvény kötelezi a bankokat a kirekesztés megakadályozására szintén nagy számban vannak ilyen folyószámlák. A gyakorlat szerint az önszabályozás csak ak akkor lehet eredményes, hogyha az ilyen számlányítás előtti akadályokat elhárítjuk. Az európai alapszintű bankszámla feltételei nézve, vagy követelményeit nézve, itt a nemzeti szabályozások tiszteletben tartása mellett kell ezt megvalósítani, és az európai jogszabályalkotóknak minimális követelményeket kellene meghatároznia az ilyen folyószámlák tekintetében, amely számlák lehetővé teszik az átutalást, illetve a pénzelhelyezést, pénzfelvételt. Az alapszámla követelményeit nem lehet a lakcímre korlátozni itt a hallgatók vagy a mobil ügyfelek is rendelkezhetnek ilyen számlával. A mindenki számra, számára rendelkezés álló számlát pusztán a tekintetben lehet korlátozni, hogy ezekhez nem kapcsolódik folyószámla hitel, de egyéb tekintetben úgy működik, mint egy normál számla. Tehát a különböző adatmegadásoknál ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez is egyértelmű volt. Köszönjük szépen. 18.30-kor pontosan be akarjuk fejezni az ülést, úgyhogy megnyitom az eszmecserét, illetve tessék képviselőtársaim kérdezhetnek. És várjuk, hogy észrevételeket tegyenek. Különösen Steinor javaslatára nem tudom, Mária hogyan reagálna. Tessék, ki az, aki észrevételeket tenne, Mayer úr a listámon van, elsőként ő kapja meg a, az első hozzászólás jogát. Mayer úr. Köszönöm, elnök úr. Három szempontot szeretnék említeni, ha bár rengeteg kérdés kering a fejemben. Itt a végén hangzott el, hogy az ilyen számlákat kinek bocsássuk a rendelkezésére a saját ország lakosai számára, de ennél sokkal nagyobb a csoport, akiket számos támogatási eszközzel, ösztöndíjjal meg lehet célozni ilyenek az egyetemi hallgatók, akár professzorok, és akik külföldön dolgoznak, ez is egy nagy csoport. Felmerül a kérdés, hogy hány számlát vehet valaki igénybe a saját országában, vagy abban az országban, ahol tanul, vagy esetleg még egy harmadik országban, ahol munkát vállal, miközben a másik számlákat, a korábbi számlákat nem tudja még lezárni. Tehát itt is a részleteket meg kell majd vizsgálni. A második kérdés a visszaélésekkel kapcsolatos. Erre mindig, ennek mindig megvan a kockázata, nem pusztán az ilyen számláknál. Itt Szerintem ez egy számítógépes, technikai jellegű probléma, hogy valaki túllépheti-e az egyenlegét, vagy sem. Ez ha vesz egy ilyen kis készüléket, az 24 euróba kerülhet, miközben az átutalás összegenél alacsonyabb. A kérdés az, hogy vegyünk-e ilyen készüléket, avagy sem. Ez is egy lehetőség. itt most nem kívánok általános gyanúval élni, vagy olyasmiről vitatkozni, ami minden számla esetében felmerülhet. Harmadsorban ennyi év után, amik során már vitatkoztunk ezekről az alapszintű számlákról, én jobban szívesebben látnék egy rendeletet, vagy egy konkrét jogszabályt, nem egy ajánlást. Természetesen felmerül az önszabályozás kérdése is egyes országok esetében. Az ajánlás azonban más országok számára is megfogalmaz valamit a saját felelősségvállalás tekintetében. Tehát még egyszer, hány számla? Ez volt az első kérdés hány számlája lehet valakinek, ez szerintem már nem egy aktuális kérdés, a visszaélések kérdése a következő, és még egyszer, ha már ajánlásról beszélünk, akkor szerintem az ajánlások, ajánlásban nagyon pontosan kellene fogalmazni azt, hogy mondjuk három év múlva egy felvizsgálatot végeznénk, és akkor eldöntenénk, hogy nem kellene -e mégis rendeletben szabályozni. Venyó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok információt hallottunk, és hát hagyd mondjak köszönetet. Szóval sok mindenről hallottunk, és köszönet a szakértőknek, akik megvilágosították a e területet a számunkra. Nem lep megnek a dolgok, de figyelembe véve a közölt adatokat, és figyelembe véve a banki kirekesztettséget és a szociális kirekesztettséget, mint hogy ez az, ami igazán foglalkoztat minket, ez utóbbi tényező tehát az, hogy a banki szolgáltatásokhoz nem férnek hozzá az emberek. Jól lehet, egy alapvető jognak kellene tekintetben is érvényesülnie. Szóval köszetet mondanék annak a kollégának, aki a 14-es és a 106-os alapszerződési cikkről beszélt a számunkra, mert valóban a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés az olyan, mint az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés, és ennek a gondolatmenetnek az alapján gondolkodtam el azon, hogy beszélhetünk-e önszabályozásról, beszélhetünk-e arról, hogy nyomást gyakorolnak a bankokra. Jelenleg valóban sok nyomást gyakorolnak a politikusok, mi politikusok a bankokra, de ez nem vezet megoldáshoz. Azt hiszem ezúttal egy sokkal ö, lényegesebb témáról van szó, ebben sokkal nehezebb nyomást gyakorolni. Ö, azt hiszem, hogy az egyik ö, előadó beszélt az emberi méltóságról, jól hallottam, milyen az emberi méltóságról mindazon személyek, akik kirekeztetek az alap a banki szolgáltatásokból, azok olyan személyek, akik sérülékenyek, akik kiszolgáltatottak, akik a szegénységtől szenvednek, és akik még ezeken a bajokon felül még, még a banki szolgáltatásokból is kirekesztettek. Gyakorlatilag úgy veszik őket, mint nem is léteznek. Olyan személyekről van szó, akiknek a lakóhelye az utca, és akik az egész pénzvagyonukat a saját zsebükben őrzik, és akik kiteszik magukat annak a kockázatnak, hogy éjszaka kirabolják őket, ez a 21. században elfogadhatatlan. Tudom, hogy léteznek különböző szövetkezeti formák, többek között Franciaországban léteznek olyan civil szervezetek, akik, amelyek támogatják ezeket a személyeket, és akik biztosítanak minimális banki szolgáltatásokat minimális költséggel. De mégis felmerült bennem az a kérdés, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy normális bank nem képes arra, hogy univerzális szolgáltatás nyújtson olyan ö, költségekkel, amelyek minimálisak ö, mind a ö, az igénybevevők számára, mint pedig a bankok számára. Én nem számítok a magam részéről az ön szabályozáson sem nem számíthatunk véleményem szerint a bankoknak a jó szándékára, hanem arra van szükség, hogy az Európai Uniónak a szintjén jogalkotási eszközzel éljünk, mint hogy a, az ilyen személyeknek a száma növekedni fog, és még több és több problémát fog ennek ezáltal okozni, gondolom. Schmidt úr. Köszönöm szépen. Igen, megtanultuk, hogy Németország hat- hatékony ország, és ez bizony így igaz. De lehetséges, hogy az Európai Unión belül nem minden ország olyan hatékony, mint Németország. Van egy Európai Bankszövetségünk, ahogy Stein úr is rámutatott, ő a német eh, ágazatban dolgozik. Hogyan tudják meggyőzni az európai kollégákat arról, hogy nekünk szükségünk van erre a németes stílusra. Nem, persze nem, nem azt akarom mondani, hogy minden bank rossz, egyáltalán nem. Szükségünk van Európában egy egészséges és jól működő bankszektorra. De hogyha fenyegetjük őket valamilyen jogszabályokkal, ha nem törődik történik valami? Talán az elnök is el tudja ezt fogadni. Tehát, hogyha a dolgok nem működnek, akkor lehet, hogy előhozakodunk valami mással. Ezt talán az elnök is el tudja fogadni. Mert hiszen e, ez probléma, hogyha csak arra összpontosítunk, hogy a banki hozzáféréssel nem rendelkezők számára legyenek bankszámlák, tehát a másokat nem vizsgálunk. Ezt tulajdonképpen megcsinálhatjuk, tehát jogszabályjal tudjuk fenyegetni őket. Stein úr, az a kérdés, hogy a többi európai kollega hogy áll a német, német hozzáálláshoz? Elnök, szerintem a második körbeli három szakértőnek lehetőséget kell adni arra, hogy elmondják a gondolataikat, és végezetül szerintem meg kéne szólalni a Filippelének is. Az Filippelé egész idő alatt itt ült közöttünk, és be sem mutattam, ő egyébként kulcsfigura a DG Market főigazgatóságon, és ezért az egész dossziért ő felel úgyhogy szeretném neki is megadni a szót, ha majd a három szakértőtől meghallottuk azt, amit mondanak. Müller úr is körülbelül kettő percet kaphat, hogyha a többi szakértő valamilyen végszót szeretne mondani, igyekszek mindenkinek megadni a lehetőséget. Tehát, Matyő Mari úr. Elnök úr, Köszönöm, nem vagyok szakértő. A, a bizottság hatásvizsgálatának a hatos mellékletét néztem, ez foglalkozik a német helyzettel. A fő német szervezet hozzászólt a, a konzultációhoz. A Német Bankszövet Bizottságnak egy egysége foglalkozik ezzel, a német parlament már rendszeresen foglalkozik a kérdéssel, és 2008-ban kijelentették, hogy az ilyen számla nélküliek létszámokat tekintve több mint több százezerre tehetők, A BSVB bankszövetség eh, jelentése alapján azt tudjuk, hogy eh, Németországban azt mondták, hogy a nem eh, kötelező hatályú ajánlást egy kötelező hatályú jogszabályjal kellene kiváltani. Úgy gondolom, hogy itt egyetértek a német kormányjal. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tudtam, hogy mindig számítatok önre, hogy, hogy ennyire rövidre fogja majd Mája úr. Elnök úr, valóban úgy vélem, hogy külön-külön kellene tanulmányozni valamennyi országnak a helyzetét. Németországról sokat mesélhetnék, de egy biztos, hogy ö, most jelenleg az önszabályozás működteti a tagállamokat, és ennek az eredménye az, hogy 38 millió ember kirekesztetett a banki szolgáltatásokból. Annak ellenére, hogy évek óta léteznek különböző banki szabályozások, és azok azt mondják, hogy az ön szabályozás elegendő, már pedig nem ezt mutatják a tények. Ha pedig most megnézzük az egész Európai Uniónak a szintjén a kérdéseket, akkor arra a következtetése tudunk jutni, hogy ez az önszabályozás nem működik. Sőt, sőt, vannak olyan országok, hagyd szolgáljak egy példával, Belgium Belgiumban például rá lehetne vezetni a bankokat arra, hogy innováljanak. 2003 óta létezik egy olyan jogszabály, olyan törvény, amely lehetővé kellene, hogy tegye a számla már pedig ezt a lehetőséget, ezt az alapszolgáltatást nem veszik igénybe az emberek, hanem egyéb, egyéb ajánlatokat, amelyeket azóta fejlesztettek ki az belga bankok. Azaz tulajdonképpen egy leverage hatás érvényesül, amely nagyon izgalmas, és amely az adott jogszabályból következik. Ez az első észrevételem. A második észrevételem pedig az általános szolgáltatás, közérdekű szolgáltatásokat érinti, most már kb. 10 év óta a joggyakorlat azt mutatja az Európai Unió szintjén, hogy általános gazdasági érdekeltséget képviselnek a pénzügyi szolgáltatások. Ez nem a Single Market Act-ban fogalmazódott meg először, és ennek fényében például az Egyesült Királyságban a post által működtetett bank lehetővé teszi azt, hogy olyan szolgáltatásokban részesüljenek, amelyek a kizártságot zárják ki pontosan. Tehát itt nem újító dolgokról van szó, léteznek már eszközök az Európai Unióban. És egy további észrevétel végezetül. Most nem arról van szó, hogy most ö, a reflektort a kirekesztetekre irányítsuk, nem. Arról van szó, hogy minden európai polgárnak van joga bankszámlát nyitni. Nem csak a, azok, akik már egy adott országnak az állampolgárai, hanem a többiek is, a legrászorultabbak is és akár még több tagállamban is, akkor, amikor valakinek a tevékenysége vagy élete azt hozza magával, hogy több országban él. Tehát nagyon fontos valóban, hogy a kirekesztetekkel foglalkozunk, de olyan intézkedésekre van szükség, amely valamennyi EU-s állampolgárt, illetve polgárt érint. Köszönöm, Stein úr. Ja, vielleicht, ähm, David. Először is mit úrnak szeretnék válaszolni. Itt nem arról van szó, hogy a német módszert rá erőltetnénk Európára, vagy exportálni akarnánk. Itt inkább arról van szó, hogy a saját szabályainkat szeretnénk megtartani, hogyha Európa nem tud megállapodni egy ilyen alapszintű bankszolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Vannak olyan országok, ahol műszabályok, amiket nem kéne szétrombolni, amennyiben nincsenek olyan szabályok, amit mind a 27 tagállamban meg lehet valósítani. A mi véleményünk szerint az ilyen szabályokat inkább erősíteni kellene. Végezetül pedig Murray úrra reagálva, amit idézett, már elavult, van egy új jelentés azóta, egy hónappal ezelőtt jelent meg, és egy némleg eltérő eredményre jutott a kormány, nevezetesen a törvényes szabályozással kapcsolatosan. Ez indokolt egyelőre nem lát ezzel kapcsolatos igényt a tárgyalásokra európai szinten. És az aktuális jelentés szerint Németországban a banki kapcsolatok nélküliség nem jelent feloldhatatlan problémát. Jelenleg 99%-a a polgároknak rendelkezik számlával, és arra törekszik, hogy mindenki rendelkezzen számlával. Nem feltétlenül ez a maximalista cél a cél, hanem egy minimális lefedettségi szintet kellene meghatározni ott, ahol ez a szint még nem elért. Müller úr, akart valamit hozzáfűzni? Köszönjük, hogy csatlakozott hozzánk. Igen, számos alkalommal előjött valami hogy a szociális kirekesztettség gondolata többször felmerült, az én prezentációmban is volt róla szó. A kérdés ugye azért merül fel, mert a mobilitás is más. Gyakorlatilag a tényleges jogszabályok végrehajtásának a kérdéséről van szó, dokumentációról van szó, amikor be kell bizonyítani valakinek a személy azonosságát. A nem tudom, hogy a, a, a jogszabály a jelenlegi állapotában ellátja-e a feladatát. Két országban ugye két éves letelepedésre van szükség. Ez a jogszabály erről igazából nem szól egy szót se. De hát vannak olyan kérdések, amelyeket <clears throat> egyébként is meg kell vizsgálni. Igen, mondja az elnök, ez valóban egy jogos észrevétel. Tegnap beszéltünk erről a bizottság képviselővel, amikor arról beszéltünk, hogy a belső piacon belül mi a 20 legvitatottabb kérdés, akkor beszéltünk a gazdasági és pénzügyi bizottságról. Klóte úr, reméljük, gondoskodik erről. Pelé úr, néhány percet adnék, még mielőtt visszatérnénk az, előadá, az előadókhoz. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarnék következtetéseket levonni, ez nem a szerepem, de köszönöm szépen, hogy meghívtak, köszönöm, hogy létrehozták ezt a munkaülést. E, várjuk a közösen kiadott e, jelentést az Ekon bizottsággal, az önök bizottságával közösen e, kiadandó jelentést. A London Economics intézet tanulmányait nagyon érdekesnek tartottam, nincs hozzáfűzni valóm, ami a meghallgatást illeti. Itt eltérő véleményeket hallottunk. Ebből az derült ki, hogy nincs egy egyszerű rend, e, e, egy egyszerű recept, és a bizottságnak sincs varázspálcája. Csak reméltük, hogy üzenetet küldünk az érintetteknek az ajánlásunkkal. A mostani hónap végéig van a visszajelzéseknek a határideje. E, júliusig egyébként pontosítjuk a bankszámlákkal nem rendelkező személyek statisztikáját, és e, akkor majd e, áttekintjük, hogy esetleg valamilyen jogalkotási jellegű irányba lépünk tovább. A felszólalók elmondták, hogy a jogszabályok fő értelme a végrehajtás, de hát számos részletkérdés van, amelyet meg kell vizsgálnunk. Mi esetleg hangsúlyt adunk az EU szinten a jogalkotási lépéseknek, de a szakmát, az iparágat is be kell vonni ugyanakkor a nemzeti szinten fogják az EU szintű jogszabályokat a gyakorlatba átültetni. De hát, amint említettem, korán van még, nem érettek a dolgok, várjuk a tagállami visszajelzést. Hálás vagyok ezért a ma délutánért, és az ECON, valamint ennek a bizottság részéről mindkettőtől várom a közös jelentést. Köszönöm szépen, hogy csatlakozott hozzánk a délután. 6 perc van hátra, az előadóknak adom meg a szót. Klute óra lesz az első, és utána Gepard asszony pedig utolsóként szól hozzá. Két-három rövid megjegyzésem lenne. Teljesen egyértelmű vált a meghallgatás alapján, hogy aktívnak kell lennünk európai szinten ezen a területen, az érintettekre való tekintettel, mint ahogy Stein úr is említette, itt nem pusztán arról van szó, hogy a német szempontot kell megvizsgálnunk, hanem az európai szempontot, az európai egységes belső piacot, amit integrálni akarunk. Tehát ért, észszerű a német tapasztalatokat figyelembe venni, de az is egyértelmű, hogy nem maradhatunk a nemzeti megoldások szintjén. Meg kell vizsgálni, hogy természetesen az egyes tapasztalatokat mennyiben tudjuk felhasználni, és itt egy etikus vagy politikai elvről is szó van. A puha jogszabályjal nem lehet azok igényét kezelni, akik már eleve gyenge helyzetben vannak, és ezzel nem lehet a jogukat erőteljesen érvényesíteni ilyen puha szabályozással. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani minden szakértőnek, nagyon jó volt a vita, és sok hasznos információt, pontosítást is hallottunk, tehát mindenféleképpen megérte ezt a meghallgatást megszervezni. Néhány dolgot szeretnék eh, pontosítani. Stein úr említette az előadása elején, hogy a fogyasztóvédelem, a, eh, ha a politika, a fogyasztóvédelem és a bankok megállapodnának, akkor az elmúlt hónapban miért volt olyan heves vita a német parlamentben? Úgyhogy egy kicsikét meg kellene vizsgálnunk, amikor a német kör, kormány azt mondta, hogy egyelőre ezzel nem kellene foglalkozni, akkor nem veszi figyelembe, hogy európai szinten mi történik. Én észszerűnek tartanám, hogy ne csináljuk semmi olyasmit, vagy ne tegyünk semmi olyasmit, amit európai szinten aztán, vagy aminek ellen, európai szinten ellent kell mondanunk. Fontos, hogy európai megoldást találjunk, pontosan azért, mert a problémák is nagyon eltérőek. Müller úrnak külön köszönetet szeretnénk mondani, ugyanis valahogy egy józan irányt szabott a vitában. Itt nem arról van szó, hogy hátrányos helyzetű emberekről beszélünk, hanem számos olyan ö, személyről is, akik ezzel a problémával küzdenek, nem azért, mert kevés a pénzük, vagy fizetésképtelenek. Itt beszélünk az egyetemi hallgatókról, például az Erasmus keretében tanulmányokat végzők, akik külföldön tanulmányokat folytatnak, azt hallják folyamatosan a tanulmányaik során, hogy Európában élnek, miközben ilyen akadályokkal néznek szembe. Tehát ezeket is figyelembe kell venni. Ugyanakkor figyelembe kell venni a kis és középvállalkozásokat is, akik hasonló nehézségekkel kerülhetnek szembe, és esetleg szerződésektől esnek el. Úgyhogy szerintem praktikusan kell megközelíteni ezeket a kérdéseket. Még egyszer, tehát köszönet a az igen sokrétű felvetésekért, szempontokért, és voltak olyan szempontok is, amikben nem tudtunk elmenni, de minden esetre remélem, hogy a jövőben is hasonló hasznos vitákra tudunk majd sort keríteni, amikor a jelentés elkészül, azt is meg szeretnénk majd vizsgálni. Remélem mind a két szakbizottság időben elvégzi a munkáját, hogy legkésőbb a júniusi plenáris dönteni tudjon, hogy a bizottság megkezdhesse a munkáját júniusban, és ebben figyelembe vehesse már a parlament álláspontját is. Ez mindenféleképpen üdvözlendő lenne a politika szempontjából, a képviselők szempontjából, hogy a, bar, a bizottság a tagállamok szempontjaival, a polgárok szempontjaival is megismerkedjen választott képviselők révén. Úgyhogy köszönöm még egyszer a rendkívül kiváló vitát. Uh, Szerintem megérdemlünk egy tapsot. Én is köszönöm az előadóknak, a hozzászólóknak. Külön köszönet a két előadónak, Evelyn Gebhardt, köszönjük, hogy összehozták az ülést, és Ballister úr is. Köszönöm szépen, köszönöm minden résztvevőnek a részvételt. Még mielőtt lezárom az ülést, elmondom, hogy a következő Ülésünk február 6-án 3-tól 18-30 óráig lesz. Számos fontos szavazásra kerül sor. Akik még néznek bennünket az interneten, köszönjük a figyelmet, bizonyára élvezettel hallgatták a meghallgatást. Egyébként megjelent az IMCO bizottság hírlevele, Eh, ebből megtudják a következő ülés időpontját, egyébként az interneten elő lehet fizetni rá. Eh, szokás szerint köszönet a tolmácsoknak, és viszontlátásra a következő ülésre.